We can start now. Elkezdhetjük azt hiszem a munkát. Várom még, hogy megérkezzenek a többiek is, remélem jönnek. De ma az első nap, és tudjuk, hogy a hétfő mindig kicsit nehezen indul. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy üdvözölhetem Ávramopoulos biztos urat a körünkben. Most jár itt nálunk hivatalosan először, de azért már volt többször is alkalom arra, hogy találkozunk és eszmét cseréljünk. Köszönöm szépen önnek, hogy eljött ma, és hogyha megengedi, akkor gyorsan sorra vennénk az első napi rendi pontokat, és azután azonnal meg is adjuk a szót önnek. Dunque. Olaszul folytatnám, és mindenek előtt elmondanám azt, hogy üdvözlöm önöket, kedves kollégák, és emlékeztetnék arra, hogy kollégának azt kérte, hogy megismerjük az önök véleményét az három oldalú tárgyalásokról, az egységes piacról azzal kapcsolatosan zárt ajtók mögött a holnapi napon, amennyiben egyet tudnak önök, kedves kollégák, érteni ezzel, mert a mai napi rendünk rendkívül telített. Ezzel a módisítással akkor jóvágyottnak tekinthetjük a napi rendi pontokat, és átadnám a szót biztos úrnak. Nos, amennyiben nincs a jegyzőkönyvekkel kapcsolatosan észrevételek a képviselők részéről, következenek az elnöki közlemények. Nos, a francia, angol, az olasz és a többi nyelv, amely fel van sorolva a programikon, a tolmácsolás a rendelkezésükre áll, így egyebek között a magyar nyelven is mondja a magyar fülke tolmácsa. Kedves kollégák, jelezném azt is, hogy 5-től 17 óráig lesznek a végrehajtó találkozók, és 17 órára fogjuk lezárni a dolgokat, és lesz egy busz, amelyik elviszi önöket a megfelelő helyekre. Még miért megadnám a szót biztos úrnak, Lázos kollega azt kérte, hogy két percben szólhasson, meg is adom a szót neki. Sőt, csak egy percben inkább φορά μου έχει δοθεί η δυνατότητα να μιλήσω στην Επιτροπή μας. Köszönöm szépen. Már korábban is volt alkalmam beszélni a szakbizottság tagjaival, és eh, már akkor is említettem, hogy Görögországban a kultúra rendkívül fontos, és vannak szavaink, amelyek a kultúrához kapcsolódnak, és a görög nyelvből származnak. Hogyha belegondolunk, például a polisz és a politizmus szavak kapcsolatába láthatjuk, hogy a politika szorosan összekapcsolódik a kultúrával. A görög nyelv tehát jól példázza, hogy a kultúra szükségszerűen összekapcsolódik a demokrácia fogalmával. Azért mondom ezt, mert ahogyan a plenáris ülésen is elmondtam, és ahogyan újra és újra hangsúlyozom felszólalásaimban, Hannibal Anteportas. Itt is úgy gondolom, ki kell ezt mondanunk. A hitelezők kötelet kötöttek a nyakunk köré, meg akarják folytani a görög népet, anélkül, hogy a görög nép akaratát tiszteletben tartanák. A görög nép már döntött. A görög nép kimondta, hogy nem akarnak hiteleket, hitelezőket, le akarják vetni magukról ezt a békjót, de a hitelezők még mindig ugyanúgy akarnak eljárni, ahogy eddig. Ezért kértem most szót. Ávramopulosz úr, nem baráti véleményét, barátilag kérdezem a véleményét, nem akarok visszaélni azzal a tényel sem, hogy ön most itt van, a migrációról és bevándorlásról is szó lesz a későbbiekben, de szerettem volna mindenképpen elmondani, hogyha valaki a kultúrát tiszteletben tartja, akkor ezt, ezeket a gondolatokat is tiszteletben kell tartania. Kedves kollega, tudja, hogy ez már a napirenden túlmutatna. Természetesen ennek szabad hozzászólási joga van, de én úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak mindenképpen szolidárisnak kell lenni, de ezzel együtt a szabályokat is be kell tartani. És azt hiszem, hogy ez, ezen felül tökéletesen értettük az ön üzeneteit. Most pedig akkor térünk át a következő napi rendi pontra, és üdvözöljük meleg hangon Dimitris Avramopoulos biztos urat, mint tudjuk a migrációs ügyekért, a belügyekért és az uniós polgárságét felelős biztossal találkozunk a mai napon. Éppen ezért különösen nagy az örömünk, hogy a mai napon találkozhatunk vele. Nagyon fontosnak tudjuk, tisztelt biztos úr, azt, hogy egy olyan programmal rendelkezzünk, amely jó lett költségvetési források szempontjából nem a legjelentősebb programja az uniónak, de mégis a mi számunkra rendkívüli fontossággal bír, figyelembe véve, hogy hány embert mozgósít, hány fiatalt és különböző hálózatokat. Az unió adott esetben ő kevéssé beszéli a szociális nyelvezetet, az identitás kérdésével is keveset foglalkozik adott esetben, de mégis ezek olyan fogalmak, amelyek rendkívül fontosak, és amelyek érintik akár még azokat az embereket is, akik nem uniós állampolgárok, figyelembe véve, hogy a kultúra mindenkié. Éppen ezért nagyon lényegesnek tartjuk azt, hogy meghallgassuk az üzeneteit, és tudjuk azt, hogy hogyan alakultak a különböző biztosi portfóliók átalakításai, éppen ezért arra számítunk, biztos úr, hogy nem megosztott lesz a megközelítés, hanem egy különös hangsúlyt kap az, hogy a kultúra témája milyen helyet foglal el az ön feladati között. A korábbi parlamenti ciklusokban láttuk azt, hogy milyen tragikus módon megnyírbálták a forrásokat, és valóban gyakorlatilag 38 millióval kapunk kevesebbet ilyen kulturális célokra, és azt is látjuk, hogy a futó programokban van egy, amelyik arra irányul, hogy hogyan lehet az eredményeket megismertetni. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy fel tudjuk mérni, hogy milyen hatással van az uniós program, és kérnénk erről adjon nekünk tájékoztatót. Az is kérdés továbbá, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy még átlátható módon, még hatékonyabb lép, módon lépjünk fel. Mi teljesült e jogcímen? Azt is tudjuk, hogy számos olyan egyesület, iskola is van, amelyek kialakítottak különböző hálózatokat, testvérkapcsolatokat. És az Európai Parlamentben én úgy látom, olasz állampolgárként, hogy nagyon fontosak azok az erőfeszítések, amelyeket önök folytatnak, illetve ön személy szerint tudom, hogy nemrégiben Rómában járt, Luxemburgban is ülésezett, és azt is látjuk, hogy milyen szolidár, szolidaritás nyilvánul meg egy olyan kérdés körben, mint a kultúra, eh, adott esetben eltérően a külpolitikai kérdésektől. De most azt is látjuk, hogy az iskola révén, az oktatás nevelésnek a révén sikerül eljutnunk odáig, hogy eh, a lehetősen előre lépjünk, és egy tekintetben egyik kollégánk jelentést is készít, és e, erről is nyilván majd külön ülést tartunk. De persze ott vannak a sürgőségi kérdések is. A sürgőségi kérdések között említeném az integráció kérdéskörét. Éppen ezért nagyon lényeges az, hogy együtt tudjunk működni önnel biztos ural, és megadnám önnek a szót biztos úr most egy 10 perces keretben, utána kérdéseket intéznének a kollégáink önhöz, és nyilván még további kollégák is parlamenti képviselők csatlakoznak hozzánk, de már sokan itt vannak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony, nem olaszul fogok foglalkozni. Uh, dear members of the parliament. Tisztelt parlamenti képviselők, hadd mondjam el, hogy mennyire örülök, hogy itt lehetek ma, és hogy felszólalhatok a Kulturális és Oktatási Szakbizottság előtt. Szeretném személyesen a hálámat kifejezni Szilvia Costa elnökasszonynak, amiért meghívott engem. Ahogyan már korábban említette, volt egy bevezető beszélgetésünk, egyeztetésünk, amikor legutóbb Rómában találkoztunk. Holnap Luxemburgban folytatódik egyébként a Rómában megkezdett igen nehéz munka, de ennek semmi köze nincs ehhez a szakbizottsághoz, hogy őszinte legyek itt ebben a szakbizottságban sokkal jobban érzem magam. Minden esetre szerettem volna elmondani, hogy mindketten azon igyekeztünk, hogy mielőbb létrejöjjön ez a találkozó. Közben az elnök megszakítja a biztos urat, nem működik a német tolmácsolás. Egy kis technikai malőr lépett fel. Rendben, folytathatja biztos úr. Ahogyan korábban is elmondtam tehát, mindketten azon dolgoztunk, hogy mielőbb létrejöjjön ez a találkozó, de erre sajnos nem volt lehetőség, kérem a megértésüket emiatt. Ugyanis nagyon sűrű volt a napirendem, a napirendünk, Mindannyian tudjuk, hogy mi történik jelen pillanatban Európában a migráció és a biztonság területén. Az elmúlt hónapokban sürgős igény mutatkozott arra, hogy reagáljunk a szörnyű eseményekre, amelyek megrázták Európát. A migrációs válság a párizsi események és a kopenhágai események azelőtt megkívánták, hogy az Európai Bizottság azonnal foglalkozzon ezekkel az ügyekkel, eseményekkel. Az általam említett események azonnal és közvetlenül kihatással voltak az európai polgárok, polgárokra. Polgárokat érdekli az, hogy igenis megvédjék az alapvető jogaikat, élni akarnak jogaikkal, mégpedig egy biztonságos társadalom keretein belül. A polgárok számára nem elfogadható, hogy a védelmet igénylő emberek meghalljanak a földközi tengeri térségben, ott életüket kockáztassák. Hogy ezeket a kihívásokat kezeljük, és az európai polgárok aggájait is kezeljük, én, illetve az Európai Bizottság megfogalmaztunk egy reakciót erre, ez az Európai Biztonságpolitikai Stratégia és Migrációs Stratégia. Szeretném világosan elmondani, hogy az a kérdés, amely így módon foglalkoztatja az európai polgárokat, az egyik legfontosabb kihívás, és a legutóbbi események miatt prioritásaink, prioritásaink egyikévé vált. Vissza kell térnünk ahhoz az álomhoz, amely Európa létrehozását elindította. Jelen pillanatban minden úgy tűnik megkérdőjeleződik, az európai állampolgársághoz kapcsolódó jogok, hoz kapcsolódik az Európai Unió lényege, és ezzel jelképezik az Európai Unió sikereit is. Egyre többen ma bírálják az európai projektet és annak legfőbb vívmányait. Hogy mondjak egy példát, Schengen, a Schengeni térség és a mozgás szabadságának joga, amelyek, amely nagyon fontos a számomra, hiszen a teremben jelenlévőkhöz hasonlóan én is azon generációhoz tartozom, amelyek esetében még rengeteg útlevél pecsétre volt szükség egy-egy határátkelés alkalmával, vagy amikor Európában akartunk utazni, és órákat kellett várni az ország határokon. Nem, nem fogunk visszatérni azokhoz az időkhöz. Ma a xenofób, rasszista és antiszemita magatartás nem csak elfogadhatatlan magatartáshoz vezet, hanem bűncselekményekhez és terrorista támadásokhoz is. Hogyan tudjuk kezelni ezeket a kérdéseket? Hogyan tudjuk a szemléletet megváltoztatni, és hogyan tudunk egy pozitív narratívát létrehozni és pozitív intézkedéseket foganatosítani. Ennek a munkának egy fontos része az Európa a polgáraiért program, amely az én felelősségi körömbe tartozik. Ennek a programnak a célkitűzései rendkívül relevánsak a mai időkben, aktuálisak, és nem csak a program keretein belül, vezényelnek bennünket, vezérelnek bennünket, hanem sok más egyéb politika területen is, amelyekkel foglalkozik az Európai Bizottság. Ezért nagyon örülök annak, hogy ma lehetőség mutatkozik arra, hogy megvitassam önökkel, és bemutassam önöknek a gondolataimat, de kíváncsi vagyok természetesen az önök elképzeléseire is. Bár költségvetési léptékkel mérve viszonylag szerény az Európa Polgárai Program, de tartalmát tekintve rendkívül fontos programról van szó. Olyan intézkedéseket támogat, amelyek Európa szerte polgári részvételt erősítik, és ezáltal a hosszú távú projekteket támogatja. Azon projekteket, amelyek számára forrásokat is biztosít, és amelyek a kölcsönös megértést, a történelmi emlékezetet, a kultúra közi párbeszédet, a szolidaritást mozdítják elő, a társadalmi részvételt és az önkéntességet, mindezt európai szinten. Említenék néhány tavalyi példát. Franciaországban például az egyik projekt révén fiatal polgárok egy hálózatot hoztak létre, olyan polgárok, amelyek nagyon különböző kulturális és társadalmi háttérrel rendelkeznek, és multikulturális, hátrányos helyzetű közösségekben élnek, nagy európai városokban. Ők egy hálózatot kívántak tehát létrehozni, amelyel szembe tudnak helyezkedni a xenofób rasszista magatartással Európában, és elő tudják mozdítani az európai állampolgárság alapvető értékeit. Ebben a kontextusban vettük fontolóra azt, hogyan tudjuk támogatni a, ezeket az értékeket, a multikulturalizmus, a tömegmédia és az intézmények átlátható működése keretein belül. Emellett a helyi és a nemzeti politikusokat is meghívta a projekt, hogy vegyenek részt ebben a munkában. 2014-ben hajtották végre ezt a projektet, és van egy további projektet is, amelyel me- projekt is, amelyel megemlékeztek a nácik által elvégzett könyvégetésre. Öt európai városban, négy különböző országban Bulgáriában, Németországban, Romániában és Szlovéniában került sor ennek a projektnek a végrehajtására. Ennek a célja az volt, hogy a helyi közösségeket is bevonja a polgárokat, a döntéshozókat és az érdekelt köröket ebbe a munkába, és hogy felhívják a nyilvánosság figyelmét arra, hogy melyek is az Európai Unió alapvető értékei nem utolsó sorban közöttük a vélemény nyilvánítás szabadságára is felhívták a figyelmet. Ha a szélesebb kontextust vizsgáljuk, 2014-ben a Europe for Citizens program 412 projekt finanszírozásában vett rész 31 résztvevő országban, több mint 1 millió polgárt érintve. Ezek a projektek különböző testvérvárosi projektek, városi hálózatok, városközi hálózatok és civil társadalmi projekteket is érintettek, valamint a különböző európai civil szervezetek számára is pénzügyi támogatást biztosítottak, amelyek, amely civil szervezetek a program által támogatni kíván területeken tevékenykednek. Továbbá azon személyeket is támogatta a program, amelyek, akik aktívan azon munkálkodnak, hogy a társadalomban való aktív részvételt előmozdítsák. Ezen projektek révén, a támogatott projektek révén az ság elvét mozdítják elő, és a jobb Európa építésében segítkeznek. Mielőtt a migrációs biztos hatáskörébe került ez a program, először is eh, végrehajtottunk egy eh, konzultációt, amely során felmértük az agályokat is, ugyanis egy alulról felfelé építkező megközelítést kívántunk alkalmazni. A polgároknak lehetőségük van arra, hogy aggájaikat szóvá tegyék. Már most vannak olyan projektek, amelyek például a migrációhoz kapcsolódó kihívásokat kívánják kezelni, valamint a gazdasági válság és annak társadalmi hatásainak a kezelését célozzák. Biztos vagyok abban, hogy ahhoz, hogy a Europe for Citizens programnak új lendületet tudjunk adni, többet kell tennünk a jövőben. Tudják, hogy a különböző európai civil szervezetekkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, amely civil szervezetek aktívan részt vesznek a program végrehajtásában, ennek kapcsán szeretném megemlíteni, hogy ebben a pillanatban a párhuzamosan az Európai Bizottság szolgálatai és a Europe for Citizens programban résztvevő civil szervezeti képviselők az idei év első találkozóját tartják meg. Eszmét fognak cserélni arról, ez alkalommal, hogy mik legyenek a 2016-os prioritások. Ugyanúgy érdeke az is, hogy önök mit javasolnak, önök mit gondolnak. Nagyon fontos lesz az önök véleménye 2016-os munkaprogram kialakítása szempontjából. Szeptember végén fogjuk majd ezt elfogadni a konzultatív bizottság keretein belül. Kedves barátaim, hogyha állampolgárságról beszélünk, akkor gyakran EU-s állampolgárságról is beszélünk, és az Európai Unió szerződései által a polgárokra juházott jogokról is szót szoktunk ilyenkor ejteni. Az EU-s állampolgárság nagyon sok értékes jogot biztosít, a mozgás a szabadságának a joga, a letelepedés joga az Európai Unió keretein belül bárhol, illetve a politikai részvétel lehetősége a helyi és európai választásokon, valamint a diszkrimináció tilalmát is tartalmazzák ezek a rendelkezések. Az állampolgárság megerősítése, illetve a figyelem felkeltése vele kapcsolatosan az Európai Bizottság egyik legfőbb feladata. Jövőre az Európai Bizottság harmadik EU-s állampolgársági jelentését fogja bemutatni. Jelenleg dolgozunk ezen a jelentésen, kollégám Jurova biztos asszony vezetésével, és ez a jelentés azt fogja megvizsgálni, milyen előrelépés történt az EU-s állampolgárság gyakorlati megvalósulása terén az állampolgárok mindennapi életében. Megkértem a szolgálataimat, hogy azonosítsák azt, hogy hol lehet szinergiákat képítene, képíteni a Europe for Citizens program és más egyéb programok között. Tisztelt kulturális szakbizottsági tagok, számomra az európai állampolgárság egyfajta közös összetartozás érzést jelent, azt jelenti, hogy közös értékeket képviselünk. Az európai uniós állampolgárság volt az egyik alapvető oka annak, hogy Európát próbáltuk előmozdítani. Ez az az alapelv, amely az egyre szorosabb uniónak jelentést kölcsönöz. Nagyon örülök, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Europe for Citizens program felelőse lehetek, és hogy ennek révén rendszeresen párbeszédet folytathatok az önök szakbizottságával. Még egyszer köszönöm szépen, hogy meghívtak, és természetesen várom a gyümölcsöző eszmecserét és a konstruktív együttműködést is a jövőben ebben a rendkívül fontos kérdésben, amely valóban nagyon jelentőségteljes Európa jövője szempontjából. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr, nagyon értékes volt az hozzájárulása, valóban nagyon szoros a kapcsolat a különböző programok tartalmak között az állampolgársággal kapcsolatosan, és az egyéb témák között. A kulturális témákra gondolok, a szó szoros értelmében, illetve azon kérdésekre is utalhatok, amelyek lényegesek a számomra, illetve a számunkra, nevezetesen a kommunikációs kérdésekre utalnék. Vannak időnként olyan fellépések, amelyek negatív megközelítések többek között, amikor a konfliktusokról esik szó. Ilyen esetben az a nehézség, hogy hogyan lehet az integrációt biztosítani, hogyan lehet hasznosítani, kinomborítani a pozitív fellépéseket, azokat a programokat, amelyek már beváltak, jól működnek, eredményesek és ugyan legnagyobb fontosságot tulajdonít egy sor programnak. Ön is biztos úr, a költségvetési források is rendelkezésre állnak, és e témában nyilvánvaló valamennyi, valamennyi jelentéstevő is majd szót fog kapni. De mindenképpen arra is szükség van, hogy a prioritásokat újra gondoljuk adott esetben, ha erre van szükség. Mindenek szimbolikus értéke is van. Több kollega kért szót, Fereja kollega, Kamervelt kollega egy eh, Trupelasszony, és még további képviselők is jelentkeztek. Ki kezdi a sort? Ja, vielen Dank, Herr Kommissar, auch Köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm szépen, hogy időt szakított ma arra, hogy itt a Kulturális Szakbizottságban beszéljünk egy olyan fontos programról, amilyen a Europe for Citizens. Annak idején a Kulturális Szakbizottságban egyikünk sem értette azt hiszem, hogy az Európai Bizottság miért is csökkentette a költségvetést egy nagyon korai szakaszban, és aztán ugye a tagállamok még tovább kurtították a program költségvetését. Nem értettük, hogy ez miért van, hiszen ez a program azon programok közé tartozik, amelyekkel közvetlenül el tudjuk érni a polgárokat, és amelyel tovább tudjuk fejleszteni az európai alapvető értékeket olyan időben, időben főként, amikor Egyre több a bírálat Európával kapcsolatosan, sőt, több bírálat hangzik el, mint dicsérő szó. Ezért nagyon kontraproduktívnak tartottam ezt a lépést, és az, amit ma elmondott, az is megerősít engem abban, hogy követeljük továbbra is, hogy a bizottság is, és mi is tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy hogyan is tudnánk átcsoportosítások révén mégiscsak pénzügyileg is megerősíteni ezt a programot. Szeretnék egy kérdést, kérdést feltenni a bizottságnak pont azáltal, hogy itt nagymértékben csökkent a költségvetés, nagyon nehéz a programhoz való hozzáférés is. A különböző projektek szervezői, a különböző szervezetek azt jelezték felénk, hogy a kérvényezéshez kapcsolódó bürokratikus akadályok rendkívüli rendkívül nehézkessé teszik a legtöbbek számára a részvételt ebben a programban. És azt is ki kell mondani, hogy a legtöbben önkéntesen, non-profit módon vesznek részt a programban, így az ő helyzetük teljesen ellehetetlenül. A múltban sok mindent tudtunk támogatni, kisebb eh, szervezetek, kisebb eh, csereprogramok három-négyfél részvételével eddig működött, most már a kisebb szervezetek nem tudnak részt venni tehát a programban a különböző megváltozott körülmények között. Lát-e esélyt arra, hogy elgondolkodjunk a jövőben azon, hogy a költségvetés egy részét a kisebb szervezetek is megkaphassák, vagy pedig a jövőben is csak a nagy szervezeteket fogjuk segíteni? Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a biztos úrnak is, hogy időt szakított ma ránk. Lényegében meg tudom erősíteni azt, amit Ferhelyen kolléganő mondott. Annak idején nagy volt az értetlenség a körünkben, és tiltakoztunk is, azzal szemben, hogy ezt a programot tovább kurtítsák, már eleve nem volt nagyon bőséges a költségvetése, és azt hiszem, körülbelül 200 millió euró maradt most már 6 évre, 28 tagállamra vetítve. Ez csepp a tengerben főként egy ilyen fontos, kimagasló projekt esetében. Igaz ez. Ennek értelmében én is felvetem a kérdést, amit a kolléganő is felvetett, halljuk, hogy csak a nagy szervezeteket, a legkimagaslóbb szervezeteket finanszírozzák a programból. Ez egy rossz megközelítés szerintem, hiszen hogyha az európai polgárok részvételéről van szó arról, hogy a polgárokhoz hozzuk közelebb Európát, és Európában az embereket is közelebb hozzuk egymáshoz, akkor pontosan a kis projektek azok, amelyeket támogatni kellene, és nem annyira a nagy projektek. Azok is fontosak, ez kétségkívül így van, de azt hiszem különösen a kisebb szervezetek esetében, amelyek sokszor nagyon lelkesen lépnek fel, az ő esetükben nagyon nagy nehézségeket okoz, hogy a projekthez kapcsolódó előfeltételeket teljesítsék. Ezért felvetődik a kérdés, hogy az Európai Bizottság gondolkodik-e rajta, hogy a programhoz kapcsolódó feltételrendszert megkívánja változtatni, felül kívánja vizsgálni, figyelembe véve az elmúlt egy év tapasztalatait is. Talán érdemes lenne az eljárásokat egyszerűsíteni, lerövidíteni, és még egyszer elismétlem a kérdést, vajon van-e értelme mindig a nagy szervezeteket, a nagy projekteket támogatni? Nem lehetne támogatni a kisebb projekteket is, amelyek legalábbis helyileg ugyanolyan nagy hatással bírnak, mint a nagyok? Még egy kérdést szeretnék megfogalmazni. Lát-e lehetőséget arra, hogy esetleg más EU-s programokból olyan projekteket támogassunk, kiemelten, amelyek az európai állampolgárság koncepciója terén fontosak lehetnek, és amelyek esetleg életet lehelhetnének ebbe az elgondolásba, elképzelésbe. Talán más projekteket, más programokat is lehetne támogatni, illetve hasznosítani, oly módon, hogy azt a pénzt, ami az egyik helyen hiányzik, másút valahogy kompenzáljuk. Mi sembra a scelta coerenza nelle Eh, thank you. Úgy gondolom, ezek a kérdések így összefüggésben vannak egymással. Tippel a a szó. Köszönjük szépen, biztos úr, hogy eljött. Szeretnék visszautalni valamire, amit a kollégák már elmondtak, vagyis arra, hogy mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy a Europe for Citizens program fontos program. Ugyanakkor azért azt is látjuk, hogy milyen problémák vannak ezzel kapcsolatban, és hogy milyen kritikákat kaptunk tudjuk, hogy milyen volt a költségvetés csökkentés, amiért egy teljesen buta fellépés volt, és így teljesen megvalósíthatatlan, hogy kommunikáljunk a polgárokkal, és hogy új projekteket valósítsunk meg. Igazából az első kérdésem, olyan kérdés, amit már többen is feltettek, készen állom biztos úr arra, hogy a Europe for Citizens programnak más finanszírozást találjon, hogy valahogy azt a hiányt, ami keletkezett, be lehessen tömni, és hogy a következő pénzügyi tervben, több éves pénzügyi tervben nagyobb láthatóságot kap majd ez a program, és akkor vajon nagyobb finanszírozásra is számíthat? mindannyian tudjuk, hogy azok, akik ehhez a programhoz fordulnak, sajnos visszautasításra kerülnek. Tehát tudjuk, hogy bizonyos programok megvalósultak, de azért folyamatosan nő azoknak a projekteknek a száma, amelyeket visszautasítanak, és szerintem ez nem valami jó reklám az Európai Uniónak, ugyanis az emberek azt látják kívülről, hogy az Európai Unió igazából nem érdeklődik irántuk, nem értékeli az ő erőfeszítéseiket, és visszautasítja a projektjeiket, és ez a közös európai életérzés megvalósításának nem segít. A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a projektek elosztása, illetve földrajzi elhelyezkedése rendkívül fontos tény. Vannak olyan projektek, amelyek közelinek tekinthetőek, és amelyeket könnyebben finanszíroznak, de azért jó lenne, hogyha olyan projektek is finanszírozásra találnának, amelyek határokon átnyúlóak, vagy nagyobb földrajzi területet ölelnek fel jó lenne, hogyha valamilyen bónuszrendszert ki lehetne dolgozni azoknak számára, akik olyan projektet nyújtanak be, amely nagy földrajzi területet ölel fel, vagy pedig több tagállamot foglal magába. Hiszen különben ezeknek a projekteknek az elkészítői vagy lebonyolítói nem tudnak kapcsolatot tartani. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Azt hiszem, hogy elég sok kérdés érkezett így is, úgyhogy erre a három kérdésre kérném, hogy válaszoljon, és utána megadom a szót a további három kollégának, aki még kérdezni szeretne. Parancsoljon, biztos úr. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdést, készültem erre a kérdésre, tudtam, hogy ezt meg fogják kérdezni. Voltak közös pontok a három hozzászólásban, és ezek a közös pontok a pénzzel és a költségvetéssel kapcsolatosak. Hát nem önök az egyetlenek, akik panaszkodnak az Európai Unióban ebben a tekintetben, de azért engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket valamire. Bármi, ami a költségvetéssel kapcsolatos, azért némiképp önöktől függ, és az önök kezében van, hiszen társjogalkotók önök is. Úgyhogy egyezzünk meg itt a mai napon, én előállok néhány javaslattal, és önök pedig ígérjék meg cserébe, hogy támogatni fogják ezeket, és akkor ez nagyon pozitív példa lesz arra, hogy hogyan tudunk együttműködni. Azzal kezdtem a hozzászólásomat, hogy elmondtam, hogy mindezeket a programokat támogatni kell. Vannak olyan emberek itt az európai intézményeknél, akik számára nem annyira fontos a kultúra, mint számunkra. Vannak olyanok, akik más prioritások mellett tették le a voksukat de gondolom, hogy mindenki, aki itt van, és a kulturális érdekeket védi, az tudja, hogy annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni, annak érdekében fel kell ismernünk, hogy mik a legfontosabb igények most Európában, mik a legfontosabb pontok itt Európában. A második világháború után megnőtt az igény arra, hogy újjáépüljön Európa, hogy egy újfajta Európa jöjjön létre. Ez a kihívás, itt van a kihívás. Tehát a közös Európát kell építenünk, a közös európai gondolkodást, és alulról fölfelé kell felépítenünk az Európai Uniót, egy tudatos Európai Uniót. Ehhez valóban kell pénz. És mivel én hiszek ebben az ügyben, hiszek ebben a jó ügyben, ebben a célban, ezt mindenképpen támogatni fogom, mert ez nagyon fontos Európa jövőjének szempontjából. Nézzük az administratív terheket. Az Európai Bizottság felállította a Europe for Citizens kapcsolattartó pontokat. Ezek a kapcsolattartó pontok célzott munkát végeznek, és a gyakorlati információt helyi szinten juttatják el az érdekelt felekhez, tájékoztatást nyújtanak a programokról és a finanszírozási lehetőségekről. Ami pedig a végrehajtó ügynökséget illeti, amely magának a programnak a végrehajtásáért felelős, ez az EACA, és ez nagyon hatékony helyi kezelésre épült fel, és úgy gondolom, hogy ez valóban leegyszerűsíti majd a programokat elnökasszony. ezek a kis programok, a helyi programok számunkra is nagyon fontosak, nem csak a zászlóshajós, zászlóshajós vagy a legfontosabb projektek, hanem a kis projektek is. Most eh, Carson kollégának fogok szót adni, már ha ki nem megy. Sorry. And then uh, Honorable Maura. Rendben van, akkor Maura képviselője a szó. Elnök asszony, köszönöm a szót. Elhangzott itt a problémákkal kapcsolatos diagnózis több kolléga számá, szájából. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik felsorolták ezeket a problémákat. Köszönjük szépen a biztos úrnak, hogy eljött ezen a napon, és hogy biztosított minket afelől, hogy együtt kíván működni a bizottság a parlamenttel. Ami engem illet, itt és most megígérhetem, hogyha bármilyen jó megoldási javaslattal eléáll, előáll, akkor én azt maximálisan támogatni fogom. Csatlakoznék ahhoz, amit az előttem szólók elmondtak, maximálisan egyetértek velük. A Europe for Citizens programmal elég mélyrehatóan foglalkoztam, mert a 2013-as költségvetés tekintetében én voltam a jelentéstevő. Beszéltem az érdekelt felekkel, amikor ezt a jelentést előkészítettem, és a következőket tudom ezzel kapcsolatban elmondani. Vannak itt az Európai Unióban olyan tagállamok, amelyek egyetlen programot sem nyújtottak be a Europe for Citizens keretein belül. Szerintem ez elég szomorú. Elég komoly válságban vagyunk ugyanis, és éppen ezek a programok segíthetnének megoldani a válságos helyzetet. És az a tény, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek egyetlen projektet sem nyújtottak be, szerintem igen szerencsétlen és sajnálatos tény. Nem tudom, hogy mi ennek az oka. Lenne ezzel kapcsolatban egy javaslatom. A Europe for Citizens egyelőre nem tekinthető rendkívül sikeres programnak, rengeteg projektet visszautasítottak, és azok, akik ezeket a programokat benyújtották, teljesen elvesztették a lelkesedésüket, és egyébként is az a híre a Europe for Citizensnek, hogy úgyis vissza, visszautasítják a projekteket, és ezért nagyon kevesen fordulnak eleve már ehhez a lehetőséghez. Több kollégám is utalt erre. Nem tudom, hogy milyennek az oka, nyilván a költségvetés hirtelen megnyírválása az egyik legfőbb ok, és én ezzel kapcsolatban maximálisan támogatom azt, amit a biztos úr elmondott, hogy álljon elő konkrét javaslatokkal, és utána természetesen kérheti tőlünk, hogy ezeket támogassuk, ugyanis ezeket támogatni is fogjuk. Köszönöm szépen Maura kollégának. Glezos képviselőnek adok szót. Köszönöm szépen. Szeretnék én is gratulálni először is az elnök asszonynak, hogy meghívta a biztost, ez nagyon időszerű volt. És köszönjük szépen a biztos úrnak is, hogy eljött, és hogy erről a rendkívül fontos témáról vitát folytathatunk vele. Hogyha kérdéseket teszünk fel, akkor elsőként a következő kérdést kell feltennünk. Itt van a Europe for Citizens program, És a kérdésem az, hogy itt most csak egy egyszerű szójátékról van ez szó, vagy pedig Európa valóban a polgároké. Kié Európa? Ki irányítja Európát? Mindenféle nemzetközi szervezetek telepednek ránk, vagy pedig valóban önmagukat, önmagunkat irányítjuk, függetlenek vagyunk, és a polgárok érdekeit képviseljük. Az ógörög nyelvben az Európa szó fantasztikus dolgokat jelent, ugyanis ez a küklopsznak az ellentéte. Gondolom, hogy mindenki hallotta már ezt a szót. Ez egy összetett szó egyébként, és két szóból áll. Az első a látni szó, a második pedig a kör szó. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a küklopsznak egy szeme volt, és így egydimenziósan, egysíkúan látta a dolgokat. Európa pedig ennek az ellentéte, mert Európa rendkívül sokszínű. Ez egy egészen más koncepció, egy multidimensionális koncepció, ugyanis az Európa szót, hogyha ógörögül vizsgáljuk, akkor megint csak benne van a látni szó, illetve benne van a kiszélesítés szó. Tehát a küklopsz tulajdonképpen egy szűk látókörűséget jelent, míg az Európa egy többdimenziós, széleskörű látókört idéz fel egy görög beszélő számára. Úgyhogy jó lenne, hogyha ennek megfelelően gondolkodnánk, nem lennénk szűklátókörűek, és azt sem hagynánk, hogy mások hozzanak döntéseket a fejünk fölött. Európának valóban a saját polgárait kell képviselnie, és nekünk kell azoknak lennünk, akik meghozzuk a legfontosabb döntéseket. Ott kell lennünk, ahol a fontos döntéseket meg kell hozni. Úgyhogy vizsgáljuk meg Európát, hogy Európa valóban úgy működik-e, ahogy az imént elmondtam, mert szerintem nem úgy működik. Szerintem ezt kedves barátom, a biztos úr is nagyon jól látja és nagyon jól tudja. Nem tudom, hogy mindenhol Juncker úr látókörét kell -e alkalmazni, hogy mindenkinek mögötte kell -e felsorakoznia, hogy mindenkinek az amerikai kapitalizmust kell -e szolgálnia, vagy pedig az európai polgárok egy kicsit jobban is részt vehetnének a döntéshozatalban és a döntések előkészítésében. Ami pedig a migrációs kérdéseket illeti, megint visszatérnék az ógörög nyelvre, Zeusról mindig azt mondtuk, hogy ő egyfajta befogadó az idegenekhez, az idegenek érkezésekor. Ő mindig tártkarokkal várja az idegeneket, és befogadja őket. Tehát azok, akiket Zeus fogadott, mindig jó fogadtatásban részesültek, és most nézzük meg, hogy hogyan működik ehhez képest Európa, hogyan bánunk azokkal, akik menedékért fordulnak hozzánk, sokszor visszautasítjuk őket. Vannak olyan népek, amelyek, vagy emberek inkább, akik szeretnének Európába érkezni, és menedéket kérnek, és nézzük meg, hogy hogyan bánunk velük. Nem csak az Európán kívül érkezőkkel, hanem az Európán belül vándorlókkal is, mondjuk az északi országok hogyan fogadják a délről érkezőket. Ez az egyik probléma. A másik probléma pedig a kívülről érkezők problémája, és ez a déli országok számára óriási fejtörést okoz. Úgyhogy térjünk vissza Zeus eszmevilágához és a befogadáshoz. Elnök azt, hogy még szeretném folytatni. Többször is beszéltem a biztos úrral már erről a problémáról. Arról is szó esett, hogy az okokat kell megszüntetni, a probléma gyökerét kell megszüntetni, hiszen hogyha például az olajjal kapcsolatos válságos helyzet nem alakult volna ki, akkor sokkal kevesebb migráns érkezne hozzánk, hogyha Európa gyarmatosítási történelme nem úgy zajlott volna, ahogy zajlott, akkor megint csak sokkal kevesebb bevándorló érkezne hozzánk. Tehát először is meg kell nézni az okokat, és a probléma gyökerénél kell fellépni. És nagyon sajnálom, hogy az oligarchák és a maffia irányítja még a bizottság munkáját is. Köszönöm szépen, Glezos úrnak, Mutava asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönetet mondanék önnek a prezentációjáért, és szeretném még biztosítani önt a következőkről. Én kész vagyok arra, hogy támogassam a költségvetését a Europe for Citizens programnak, az Európa a polgárokért programnak a forrásait támogatni tudom. Nagyon híve vagyok annak, hogy igazi csere zajoljon az polgárok között, a diákok között és a lakosság között ott van ugye a fiataloknak az Európai Parlamentje, ez egy rendkívül fontos kezdeményezés, lehetővé teszi azt, hogy megmutassuk, hogy hogyan is működik, működhet a különböző programoknak a futtatása, az előkészítése a programoknak a megvalósítása, úgyhogy a diákok részt vesznek nagyon széles körülön ebben, teljes körülön, olyan diákokra gondolok, olyan tanulókra, akik készek arra, hogy a közös Európát építsék fel, illetve tovább az uniónak a jövője. Ez az igazi kérdés. Ez az igazán téttel rendelkező tényező a fiatalok számára. Nos, a programmal kapcsolatosan, tehát a Europe for Citizens programmal kapcsolatosan nagyon lényeges lenne, hogy sokkal nyitottabb, szélesebb lenne ez a program, nyitott lenne az új generációk irányába, a tanulók, diákok irányába. Éppen ezért kész vagyok arra, hogy támogassam ennek a programnak a megerősítését, azért, hogy így módon a fiatalok megcélzó programokat, a diákok, tanulóknak a programjait tudjuk úgy segíteni, hogy mindazok, akik készek részt venni Európa életében, azok támogatást kaphassanak, ettől függ a jövőnk, és éppen ezért van szükség arra, hogy e témában lépjünk tovább. Ugyanakkor sajnálatos módon úgy látom, hogy a fiataloknak az Európai Parlamentjét a program nem kellően támogatja jelenleg. Bármennyire meglepő is ez, így fogalmaznék. Úgy gondolom, hogy ezen változtatni kellene. Köszönöm szépen biztos úr az elkötelezettségét. Grazie, e Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Juni voltak adom meg a szót. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Maximálisan támogatom mindazt, amit a kollégák elmondtak az imént. Nagyon örülök annak, hogy látom, hogy a biztos úr ilyen nyíltan beszél ezekről a kérdésekről, és örülök annak, hogy itt van a mai napon. Hát nincs itt minden tagunk a mai napon, de hát azért elkötelezetten dolgozunk a kultúrával és oktatással kapcsolatos kérdéseken. A gyermekekkel szeretnék feltenni egy kérdést, ugyanis a gyermekek jogaival foglalkozom én is itt a parlamentben. Több kollégám is beszélt már arról, hogy mennyire fontos a jövőbeli állampolgárok, a jövőbeli generációk kérdése, és az, hogy ők amennyiben lehetséges, közvetlenül részt vehessenek a parlament munkájában, hiszen tulajdonképpen az ő jövőjüket alakítjuk mi itt most. Szeretném megkérdezni, hogy az az együttműködés, amit a parlamenttel szeretne kialakítani, az valahogy magába foglalja-e a gyermekekkel és a fiatalokkal való kapcsolattartást is. Lenne egyébként konkrét javaslatom is, ugyanis ezen a nyáron részt fogok venni a parlamenti csapatommal egy olyan július végi Svájcban megrendezendő konferencián, ahol fiatalokkal és gyermekekkel fogunk foglalkozni. Most nem mondom azt, hogy jöjjön el Svájcba erre az eseményre, de hogyha esetleg lehetséges, talán Skype-on beszélhetnénk, hogy önnek közvetlenül feltehessenek kérdéseket az ezen a konferencián résztvevő fiatalok, tehát Svájcban lesz ez július utolsó hetében, és majd magánúton meg fogom önt keresni ebben a kérdésben. És lenne két konkrét kérdésem a migráns gyermekek helyzetével kapcsolatban. Az első az, hogy az ENSZ gyermekjogi bizottságának a harmadik cikkében azt látom, hogy a gyermekek mindenképpen megfelelő védelmet kell, hogy kapjanak, és hozzá kell férniük a megfelelő igazságügyi elbíráláshoz, a megfelelő szociális segítséghez, méghozzá úgy, hogy ez a gyermekek érdekeit a legjobban figyelembe veszi és mindezt függetlenül attól, hogy a szüleik milyen bevándorlói státuszban vannak. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottság milyen módon védi a migráns gyermekek érdekeit és jogait minden egyes olyan területen, amely az ön tárcájához tartozik. És lenne még azzal kapcsolatban is kérdésem, hogy a gyermekek akiket menekültáborokban, a gyermekek, akiknek menekültáborban kell élniük, akár csak rövid ideig is, ezt nagyon komolyan megsínylik, és ez nagyon negatív kihatással van a jövőbeli életükre, és az ENSZ erre vonatkozó kutatásai kimutatták, hogy a gyermekeknek mindenképpen segítséget kell kapniuk, függetlenül attól, hogy szülőkkel vagy szülők nélkül utaznak, de hogy ezeknek a gyermekeknek mindenképpen szabadon kell mozogniuk az országban. A visszafordításra vonatkozó irányelvről is szeretném megkérdezni, hogy ez minden szavában kielégíti a gyermekek jogaira vonatkozó nemzetközi szerződéseket? Eh, Köszönöm szépen, nagyon fontos észrevételt az, Julie részéről. Visszaadnám a szót Krüpelasszonynak, mert még egy speciális kérdést szeretne feltenni. Az one of my Köszönöm szépen. Az egyik kérdésemet még nem válaszolta meg a biztos úr. A rendszer bevezetésének lehetőségére kérdeztem rá. A Job for Citizens program kapcsán most az a gond, hogy sokszor közeli, regionális projekteket támogatunk. Hogyha azonban igazán határokon átívelő hatásokat akarunk elérni, ez magasabb utazási költségek kapcsolódnak. Lehetne egy fajta bónuszrendszert bevezetni, amely lehetővé teszi az utazás, utaztatás finanszírozását is. Ez továbbra is nyitott kérdés, erre szeretnék választ kapni. Köszönöm. Ehm, Köszönöm szépen. anche capire meglio. Úgy vélem, hogy nagyon fontos lenne, hogy jobban megértsük, hogy mennyire lényeges az egyensúly biztosítása az önkormányzatok, a civil szervezetek, az iskolák, az egyesületek közötti fellépésnek, mert hogyha nem így járunk el, akkor az iskolák lesznek a károsultjai a folyamatnak, tehát míg az NGO-k nagyon nagy mértékben jelen vannak, az iskolák kevésbé, és azt még elmondanám, hogy esetleg vannak olyan kérdések, amelyekkel a mai napon esetleg még ön nem tud foglalkozni, de holnapi napon is úrral találkozunk, biztos kollégával, és akkor lehet, hogy arra azokra választ kapunk. Let me start by the last question. Az utolsó kérdéssel kezdeném. Előzőleg azért nem válaszoltam, mert azt kértem, hogy tájékoztassanak, hogy miről is szól ez a kérdés. Mivel technikai kérdésről van szó, utána néznék, és utána majd tudatom önnel a konkrét választ. Nagy érdeklődéssel hallgattam a felszólalásokat. Ami a tagállamokat illeti, azokat a tagállamokat, amelyek nem jelentkeznek projektekkel, szeretném önöknek emlékeztetni arra, hogy a projektek minősége az elsődleges kiválasztási kritérium. 2007 és 2008 között öt ország, Franciaország, Németország, Olaszország, Magyarország és Lengyelország adták 80%-át a jelentkezéseknek. 2013 során ez az arány 54 százalék volt. Míg Franciaország és Németország, illetve Lengyelország részvétele csökkent, Olaszország és mindenek előtt Magyarország jelentkezéseinek száma nagymértékben növekedett. Magyarország adja a legtöbb jelentkezést, onnan származik a legtöbb jelentkezés 2013 és 2004-re vonatkozólag. Néhány úgynevezett új tagállamban, tehát jelentős növekedést láthattunk az elmúlt öt évben, Szlovákia, Románia és Szlovénia említendő elsősorban. Északon a balti országok, Észtország, Lettország és Litvánia esetében megháromszorozódott a jelentkezések száma ebben az időszakban, ugyanakkor az Ausztriából és az Egyesült Királyságból érkező jelentkezések száma csökkent. Mondhatnánk azt, hogy van egyfajta tendencia az úgymond tapasztaltabb tagállamokban, hogy a kisebb fajta projektek támogatása helyett hosszú távú nagyobb projekteket, strukturáltabb projekteket támogatnak. A nemzeti kapcsolattartó pontok segítséget nyújthatnának abban, hogy jobban kommunikáljuk a programot, ismertebbé tegyük azt, remélem minden tagállam létre fog hozni egy ilyen kapcsolattartó pontot. A nemzeti kapcsolattartó pont továbbá segíti a kisebb projekteket abban, hogy jobban tudjanak alkalmazkodni a program előfeltételeihez. Most pedig görögül szólnék néhány szót, válaszolva Manolis Glezos felszólalására, hogy kérem, tegyék fel a fejhallgatókat. Kedves Manolis, még akkor is, hogyha nem ugyanazon generációhoz tartozunk, te pontosan tudod azt, hogy a te neved fényesen hangzik Görögországban. Minden görög számára te egy szimbólum vagy, és akkor, amikor beszélsz, mindenki messze menően odafigyel szavaidra. De engedd meg, hogy elmondjam, nem értek egyet bizonyos dolgokkal, amiket megfogalmaztál, én azon generációhoz tartozom, amely kinfonult az utcára, és amely harcolt azért, hogy föderális alapon jöjjön létre Európa. Akkor, amikor diák voltam, akkor részt vettem én is ezek fellépésekben, ezek harcokban. És akkor, amikor szót kértem, akkor fontosnak tartottam azt, hogy megosszam a gondolataimat mindenkivel, és ezt most megteszem a mai napon is. Akkor, amikor a tanulmányomait végeztem, 150 dollárba került az, hogy felszálljunk a vonatra, és elinduljunk, és kelet irányából elmenjünk Nyugat-Európa irányába, és elmentem így módon Angliába többek között, és ott kettő kis szállodában, nagyon kis olcsó szállodában kaptam szállást, és láttam az európai álmot, hogy mi is az európai álom, mi is az az álom, amelyet valamennyi európai diák magáinak tud. Amikor visszatértem Görögországba, akkor a az útlevelemet módosítatom kellene, mert hogy gyakorlatilag lejárt már, és megtelt pontosabban az összes lapja a különböző vízum pecsétekkel. Ma már nem itt tartunk, ma már szabadon utazhatunk. Az európai népek egyre inkább közelről ismerik egymást, és az európai tudat megerősödött, és egy olyan tudat, amely felkarolja Európát számos szempontból. Éppen ezért nagyon fontos, hogy előtérbe kerüljünk ilyen gondolatokkal. Egyet tudok ugyanakkor érteni veled akkor, amikor azt mondod, hogy a prioritások megváltoztak az idő során. Lépésről lépésre kell előre lépnünk. De ugyanakkor arra van szükség, hogy az európai integráció mellett továbbra is kiálljunk, mert ilyen keretek között tud Európa, Európa világszerte vezető szerepet betölteni. De ugyanakkor Európának nem szabad eltávolodnia az állampolgáraitól egyetértek Juncker elnök, is, aki kiváló barátja Görögországnak, és a görög nép nagyra tartja Juncker úr személyiségét. Juncker úr úgy vélem, hogy hatalmas, de hatalmas fel, ö, fellépést biztosított, óriási erőfeszítéseket tett azért, hogy egy tisztességes kompromisszum alakuljon ki. Úgy gondolom, hogy Juncker úr az egyik, eh, az utolsó legnagyobb európainak is éppen eh, annak a generációnak a tagja, amely megélte a második világháború másnapjait, és akik de amely periódusnak a jellemzője az, hogy azon gondolkodtak az akkoriak, hogy hogyan lehet ideálisan tovább lépni, hogyan lehet az európai konstrukciót biztosítani. Te egy szimbólum vagy nem csak a görögök számára, hanem valamennyi európai nép számára. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy minden egyes generációnak megvan a saját érdeme. Hozzáteszem mindehez ahhoz is, hogy az Egyesült Államok, Amerika nem más, mint az európai kontinensnek, mint egy nyúlványa, és az, Európa, és az Egyesült Államokat kiképítették fel európai immigránsok, azaz több millió görög, olasz és más európai származású ember, akik mind megalkották az Egyesült Államoknak az erejét. Úgy gondolom, hogy ezzel együtt tovább kell lépnünk, tovább kell dolgoznunk ahhoz, hogy valóban az előrelépés biztosított legyen, többek között a migrációs kérdésekben, de gyakorlatilag is kell eljárnunk, és a gyakorlati megközelítés közepette az európai eszme, az európai álomnak a megvalósítást kell, megvalósítását kell, hogy szem előtt tartsuk. Tudjuk azt, hogy a forradalmi szemlélet nagyon gyakran előretől, de most már ott tartunk, hogy a németeknek a fellépése rendkívül jelentős, bámulatos népről van szó. Ők azok, akik előtérben vannak most a folyamatokban, igazi partnerként lépnek fel, és ennek a keretében, ennek a szellemében szeretnénk, hogyha egyre partneribb Európa alakulna ki, és egyre inkább meghatározza az uniót a közös látásmódunk, a közös jövőbe való tekintésünk. Éppen ezért fogjuk biztosítani a támogatásunkat az önök parlamenti szakbizottságának, mert az önök szakbizottsága a parlamentben azzal foglalkozik, hogy a lehető legfontosabb kérdést kezelje nevezetesen a kultúra kérdéseit. Beszéltünk a migránsok gyermekeiről, egy aforizmával kezdeném. Amikor gyermekekről beszélünk, legyen szó a mi gyermekeinkről, európai gyermekekről, bevándorlók gyermekeikről, ők mind gyermekek. Tehát teljes mértékben támogatom a kez- ezzel kapcsolatos kezdeményezéseket, és elfogadom a kihívást. Vagy személyesen leszek ott, vagy a Skype-on keresztül, hála az új technológiáknak erre is van lehetőség, de mindenképpen támogatom az kezdeményezését, nagyon fontosnak tartom azt, egy emberibb világ építéséhez járulhat hozzá. A gyermekek jogainak védelme a prioritásaim közé tartozik. A Libe szakbizottság veli kollégái jelenlétében történt a meghallgatásom, akkor vállalást tettem erre, és már neki is láttunk ennek az ígéretnek a valóra váltására. Ha megnézi, hogyan is néz ki az új migrációs stratégia, akkor láthatja, hogy külön odafigyelünk a gyermekekre ebben a kontextusban remélhetőleg a tagállamok is segítik ezt a munkánkat. Miért mondom ezt? Mert az elmúlt napok során elég sokat olvashattunk az Európai Bizottság szerepéről, és néhány perccel ezelőtt bírálták az Európai Bizottságot. Manolis Glezos is felvettette a kérdést, mit tesz Európa, mit tesz az Európai Bizottság. Mondhatom én erre azt, hogy mit tesznek az Európai Unió tagállamai. Néhány hónappal ezelőtt én még a saját országom, a hazám nemzeti érdekeit képviseltem, és nem gondolkodtam a közös európai érdekek szemszögéből. Most tudom, hogy hogyan működik Európa, hogyan működik az Európai Bizottság, hogyan gondolkodik, most már a másik oldalon állok, és látnunk kell, hogy a tanácsban egy másfajta megközelítés érvényesül, de nekünk kell utat mutatni. Nekünk kell megmutatni azt, hogy hogyan tudunk közösen gondolkodni és közösen cselekedni. Egy pillantást vetek a jegyzeteimre. As far, ah, let me also stress uh, that both programs I mentioned in, in my initial remarks. A bevezetőmben is szóltam már a gyermekekről, de szeretnék még egy dolgot elmondani. Támogatom a fiatalok részvételét is általában véve. Nem csak a gyermekekről van itt szó, hanem az egyetemistákról, a diákokról, és így tovább. Az elmúlt hónapokban azt látom, hogy nagyon nehéz helyzet alakult ki. Lehet, hogy ez a mi felelősségünk, nekünk kell megoldást találni erre, de sajnálatos módon a fiatalok távolságot tartanak Európától, a politikától. Lehet, hogy ez arra vezethető vissza, ami a foglalkoztatás területén történt vagy történik. Nem fordulnak akkor a bizalommal Európa felé, mint például a korábbi generációk, de elérkezett az ideje, hogy mi tegyünk felük, feléjük egy lépést, és emlékeztessük őket arra, hogy a Europe for Citizens program rendkívül fontos, egy megbízható és átlátható program. Más mondandóm egyelőre nincs, ha csak nem hagytam ki egy kérdést. Köszönöm szépen. Nagyra értékeljük, hogy eljött hozzánk, köszönjük szépen, és köszönjük a válaszokat is. És ígéretet uh, tett arra, hogy a technikai kérdésekre a válaszokat megküldi, majd ezt is nagyon köszönjük előre is. Olaszul folytatnám. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, hogy rendelkezésünkre állt, gondolom itt a kollégáknak az üzenetet is közvetítem. Köszönet tehát önnek, én továbbra is osztom az európai eszme, az európai álomnak a gondolatait, és hát valóban, ahogy mondotta, több generációval vagyunk, de valamennyien ugyanazt a célt követjük, de mindent meg kell tennünk azért, hogy nehogy rémálommá váljon az álom kitekintéssel kell élnünk, és nem szabad, hogy az Unió megtagadja a korábbi értékeit, az értékrendjét, és vannak valóban olyan témák, a kollégák is megnyilvánultak ezekben, amelyek kapcsán továbbra is aktívan kell fellépnünk, harcolnunk kell, és nagyon-nagyon komolyan veszük azt a kötelezettségvállalást, amelyet ön magáinak tud, és amelyet mi is osztunk, és a prioritások valóban rendkívül lényegesek, és költségvetésért felelős kollégáink is foglalkozik többek között a Europe for Citizens programmal, Jodelski kollégáról van szó, és mindez lehetővé teszi azt, hogy ezek a prioritások, a kiemelt fontosságú kérdések olyanok legyenek, amelyeknek a támogatását mindannyian osztjuk. Nyilvánvalóan lesznek további alkalmak, amelyek során együtt tudunk majd működni, de egy biztos, a polgárokat szolgáló Európa biztosítja minden szempontból, jogi szempontból, identitás szempontból, értékek megosztása szempontjából is az együttes fellépést. Lesz további alkalom egészen biztos arra, hogy további eszmecserét folytassunk, és készek vagyunk arra természetesen, hogy együtt működjünk önnel a kultúra, a fiatalokat érintő témákkal kapcsolatosan, illetve az agyóvizes témákkal kapcsolatosan, tudjuk, hogy most további feladatok szólítják tovább, úgyhogy köszönetet mondanénk. colleghi passerei ora al Prossimo punto, il punto 5 Nos, következik az ötödik napirendi pontunk, mégpedig az Európai Unió 2016-os pénzügyi évére vonatkozó általános költségvetés, és hát nos, feltesztettük a falra az ördögöt, meg is jelent, hogy így képletesen szóljak, és hát ki ki tudja, hogy május 27-én az Európai Bizottság előállt a költségvetési tervezettel. Nagyon röviden azt tudom elmondani, hogy most ott tartunk, hogy és hogy három fázisban lépett el a Kulturális Szakbizottság, három vélemény fogunk produkálni, és ezt átadjuk majd a Költségvetési Szakbizottságnak, amely majd tovább visz és dolgozza az uniós költségvetésre vonatkozó álláspontot. És a 2016-os költségvetés általános előadja is jelen van a körünkben, José Manuel Fernández, úgyhogy a mai napon egy nagyon fontos eszmecserére tudunk sort keríteni. A Kulturális Szakbizottságban pedig a kollégánk, aki felelős ezért a kérdésért, szintén a rendelkezésünkre áll. Nagyon szépen köszönjük, hogy ez így működhet. A holnapi napon fogunk szavazni első ízben az első véleményről, és ennek keretében adjuk meg a felhatalmazást a jelentéstevőknek, hogy az egyeztetéseket lefolytassa, pár pedig azt is tudni kell, hogy júliusban kerül a plenáris ülésen sor arra, hogy szavazzunk a költségvetésről, legalábbis a véleményről ezen első fázisban. Aztán ott vannak a különböző módosítási indítványok, a különböző adatok, számok, ezekkel is foglalkoznunk kell. Most tehát akkor az Európai Bizottsági májusi javaslattal foglalkozunk, és hát nyilván való, hogy a költségvetésen belül számunkra a legfontosabb a kultúrára és az oktatásra vonatkozó sorok. Május, vagy illetve június 30-a határidő a módosítók előterjesztésére. Aztán horizontális mandátumot fogunk adni a tárgyaló kollégánknak a júliusi egyeztetésekre, és aztán ugye megszületnek majd az ellenjavaslatok a tanács részéről, és ennek alapján folytatódhatnak a tárgyalások, figyelembe véve tehát a parlamenti véleményeket, illetve a tanácsi javaslatokat. És aztán jön a következő fázis, illetve majd az a szeptemberi fázis, amikor majd a 2016-os végleges költségvetési tervezettel elő állunk, és aztán októberben kerül majd sor a plenáris ülésen a záró szavazásra. Első ízben szembesülünk a Juncker beruházási tervel, is egy tekintetben szeretnénk gratulálni a kollégáknak és a kulturális szakbizottság teljes egészének, illetve örülünk annak a támogatásnak, ami megvalósul, meg nyilvánul e témákban. Mindez ugye azt jelenti, hogy az alapokkal tudunk foglalkozni, többek között az alapokra vonatkozó rendelettel, és így módon valamennyi kérdésre ki tudunk térni, és semmiben sem kívánunk engedni a hozzáállásnál. Most pedig megadnám a szót kollégáknak, tehát hogy ki kollégának, hogy beszéljen akkor a költségvetés kulturális fejezetéről. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok önnek, ugyanis nagyon megkönnyítette a munkámat. Csak megerősíteni tudom az ön által elmondottakat. Lényegében három különböző dokumentumról beszélünk. Az elsőről ma, illetve holnap szavaznak. És Gondokat okozhat az, hogy a határidők nagyon szorosak a bizottságnál is, erről majd később szólok bővebben, és van egy harmadik dokumentum, egy állásfoglalás, amelyben a 2016-os évre vonatkozólag fogunk véleményt megfogalmazni. Ami pedig a határidőket illeti, ebben is igaza van az elnökasszonynak, a módosításokat június 30-áig kell benyújtani, szavazni pedig július 14-én fogunk. A Kulturális Szakbizottságnak a harmadik dokumentummal kapcsolatosan is véleményt kell alkotnia, júliusban fogjuk megismerni az erre vonatkozó határidőt. Szeretném megköszönni ma az együttműködést a véleményre vonatkozólag. Egyrészt nem túl sok a benyújtott módosító, mindössze 30 ilyen indítvány érkezett be, Másrésztről pedig azt láthatjuk, hogy ezek a módosítások kompromisszumot is lehetővé tesznek, és az is látszik, hogy sokan nagyon aktívan álltak hozzá a témához, és késznek mutatkoztak arra is, hogy oly módon módosítsák a módosítóikat, hogy közeledni tudjunk egymáshoz. A kedves kollégák nagyon segítőkészek voltak tehát. És azt mondhatjuk, hogy egy kiváló szöveg alakult ki három prioritásban, azt hiszem egyet is értünk mindannyian egymással. Az egyik az Erasmus Plus megerősítése. Ezzel kapcsolatosan semmiféle politikai nézetél eltérés nem mutatkozott. Másodszorban támogatjuk azt, hogy a Kreatív Európával kapcsolatos programokat fenntartsuk, illetve bővítsük. Ezzel is mindenki egyetért. Harmadsorban pedig, ez is nagyon fontos a számunkra, ez a polgárok Európája, amelyről az imént is beszéltünk. A 2016-os évre vonatkozó költségvetési sort az előző évhez viszonyítva növeltük, ez mindenképpen örvendetes, noha a forgó összegek még mindig nem lesznek elegendőek az elvárásoknak való megfeleléshez, mégis egyfajta előrelépést láthatunk. Ami a kvótákat illeti, az Európai Bizottságtól egyelőre még nem kaptunk pontos adatokat az egyes projektek le lebontva, Éppen ezért annyit tudok csak mondani erről, hogy amint megkapom a számokat, továbbítom is a kollégáknak, hogy mindenki kialakíthasson saját álláspontját ezzel kapcsolatosan. Ami a 2016-os évet jelenti, illeti, és a rá vonatkozó prioritásokat, elmondhatjuk azt, hogy az Európai Unió programjai és intézkedései, főként ami az Erasmus Plus-t illeti, illetve a Kreatív Európát, mindenképpen megfelelő finanszírozással kell, hogy rendelkezzenek, és időbelileg is úgy kell mindent kialakítani, hogy a reális költségek, illetve reális kiadásokat ne toljuk ki túlságosan. Másodszorban nagyon fontos az Európai Unió kommunikációs politikájának a javítása, illetve azon intézkedések népszerűsítése a tagállamokban és a szomszédos országokban, amelyek valamilyen módon kulturális projektekkel függnek össze. Megfogalmazódott az a kérés, és ezt én is említem a szövegben, hogy példák és szerepeljenek a szövegben, az Euronet Plus említendőjét. Harmadsorban egyetértünk mindannyian azzal, hogy a fiatalok mobilitását elő kell mozdítani, gondolok itt például fiatal művészekre illetve a kulturális ágazatokban tevékenykedőkre. Negyedsorban támogatjuk azt is, hogy a kis méretű projektek is kapjanak támogatást, hiszen ezek a kisebb projektek azok, amelyek Európa sokszínűségét adják elsősorban. Mindemellett a kisebb infrastruktúrális projektek számára felül kell vizsgálni a finanszírozási korlátozásokat, hiszen ezek a korlátozások nagyon negatív hatással lehetnek a kultúra egészére. Végül rátérek az ütemtervre. Sajnos nincs túl sok időnk, hogy az Európai Bizottság által meghatározott összegeket külön-külön megvizsgáljuk. Ez nyilván okoz némi gondot. Lényegében a hétvégéket is fel kell használnunk, hétvégenként is dolgozunk el majd, azért, hogy megfelelően tud, foglalkozni tudjunk a szöveggel, noha a hétvége pihenésre való elsősorban. A mennyiségi, mennyi, a számszerű módosítókra vonatkozó határidő júli 14-e, de továbbra sem ismerjük például a kísérleti projektekre vonatkozó számokat, továbbra is várjuk, hogy az Európai Bizottság ismertesse ezeket. Viszont Hogyha ez a mi szavazásunk után érkezik meg, akkor a, az akár előnyünkre is válhat, hiszen akkor az Európai Bizottság már tudja, hogy mi hogyan szavaztunk. 30 ö, olyan kísérleti projekt van, illetve előkészítő intézkedés, amelyekről szó esett itt a szakbizottságban is, három csoportba sorolhatók ezek. Az egyikbe tartoznak a kulturális örökség, a filmörökség és az örökség digitalizálására vonatkozó projektek. A másodikba a fiatalok mobilitása és oktatása tartozik, főként a határmenti területeken, harmadsorban pedig az egészséges életmód és a testmozgáshoz kapcsolódó projektek tartoznak a harmadik csoportba. Most meg kell találnunk a kellő egyensúlyt, minden csoportból megfelelő javaslatokat szeretnénk látni, és nem akarjuk, hogy csak egyetlen egy kérdéskörre figyeljünk oda, illetőleg, hogy egyetlen egy kérdéskör monopolizálja a támogatásukat. Minden projekt egyébként kisebb kérdéskörökkel is összefügg, gondoljunk például a kulturális fesztiválok megrendezésére létrejött platformra, vannak kevéssé költséges, de nagyon hasznos projektek, amelyeket ez a platform összefog, és ezek is fontosak számunkra. Lényegében ennyit szerettem volna mondani, még nagyon szépen köszönöm még egyszer az együttműködést, és köszönöm a lehetőséget, hogy, illetve köszönöm azt, hogy olyan kompromisszumos módosítók is érkeztek, amelyek nagyon megkönnyítik a munkámat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezt az elközelezett hozzáállást, és azt is, hogy nagy ígéretet arra, hogy messze menedül fog figyelni a folyamatra. Valóban azt hiszem, hogy erre van szükség, kiindulva abból, amit a bizottság megfogalmazott, így módon sokkal informáltabban tudunk majd fellépni. Morgánó kollégának adom a szót meg, illetve az árnyék jelentéstevőknek, amennyiben itt vannak a teremben. Utána a koordinátok jönnek. Sono d'accordo con quanto appena esposto da... Köszönöm szépen. Grazie per la sua analisi accurata. Csinálj nyugodtan. Köszönöm szépen. Causa delle gravi conseguenze della crisi economica dalla quale... Köszönöm szépen. Azért vagyunk itt mindannyian, hogy végre kilépjünk ebből a negatív helyzetből, ebből a válságból, és azt hiszem, hogy már látunk azért pozitív eredményeket, bár nem biztos, hogy minden egyes európai polgár így vélekedik erről. A gazdaság újraindítása, a munkahelyteremtés rendkívül fontos, és ezzel nyilván foglalkozik a bizottság is, mindannyian egyetértünk ezekkel a célkitűzésekkel, mindannyian szeretnénk ezeknek az elkötelezettségeknek megfelelni. A Kreatív Európa, a Polgárok Európája és az Erasmus Plus programok rendkívül fontosak. A Kulturális Bizottság 85 költségvetési sorért felelős, ezek a 15-ös és a 16-os fejezetbe tartoznak, a 15-ös az oktatásra és kultúrára vonatkozik, a 16 pedig a kommunikációra. A költségvetésnek a legfontosabb része éves pénzügyi tervben jelenik meg, és azt hiszem, hogy ez a legláthatóbb része is az Európai Unió működésének. Politikai szempontból ezek a legfontosabbak abban a döntéshozatali folyamatban, amely majd a 2016-os költségvetés elfogadásához vezet. a támogatások személyeknek, programoknak szólnak, vagy személyek programok irányába indulnak el és mindenképpen európai célokat szolgálnak. Mint ahogy Zrojevski kolléga is elmondja magában a véleményben, a trialógussal kapcsolatban a holnapi napon lesz majd a szavazás, és hogy meg kell majd vizsgálnunk a késedelmes kifizetések kérdését is. Hogy miért annyira fontos ez, Hát azért, hogyha megnézzük a költségvetési tervezetet, akkor az az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy fenntartható legyen ez a költségvetés. Tehát a 2016-os költségvetésben ott vannak a 2016-os tételek, illetve mindaz, ami az előző években nem került kifizetésre, vagy részlegesen nem, szerült, nem került kifizetésre. Meg kell néznünk, hogy a programok végrehajtásában hogyan tudjuk majd ezeket a régebbi kifizetéseket is figyelembe venni. Ezt azért mondom, mert szeretném az ezzel kapcsolatos problémákat elkerülni, hiszen az érintett családoknak, az érintett polgároknak és az európai imidzsén, az Európai Unió imidzsének is nagyon rosszat tenne, hogyha ezek a régebbi kifizetések továbbra is így nyitva maradnának. Nézzük először is az operatív költségeket, úgy látom, hogy ez körülbelül 5%-ot képvisel. Itt van ugye ez a 120 millió euró az Erasmus Plus esetében, és körülbelül további 500 millió eurós növekedésre lehet majd számítani. Ezek a költségvetési előirányzatok, vagy legalábbis erről folyik most a vita. Meghallgathattuk a biztos úr véleményét, és uh, tépjünk át a következő programra, az EU, a Kreatív Európára, itt 15 millió euróról van szó, és további 50 millióra lenne szükség, és a, a Europe for Citizens for Europe pedig 1 millió euró, és további 7 millióra lenne majd szükség. Mindezekből az összegekből is látszik, hogy politikai szinten, illetve végrehajtási szinten mennyire nagy jelentőséget tulajdonítunk ezeknek a projekteknek. Hogyha vannak esetleg problémák ezekkel az összegekkel kapcsolatban, vagy valaki szeretne részletesebb információt megkapni ezekről, akkor arra is van lehetőség. Nézzük a kísérleti projekteket. Nem fogom ezeket felsorolni, mert összesen 25 ilyen kísérleti projekt van, Igazából az itt a fontos kérdés, hogy hogyan tudunk megfelelni ennek a 25 kísérleti projektnek, hogy mindegyik minőségi legyen, és hogy mindegyiknek a végrehajtása is megfelelő módon történjék meg. Van ezen kívül 8 előkészítő cselekvés is, ezeket sem fogom most felsorolni, de ezekre is megfelelő figyelmet kell szánnunk. Végezetül nem régóta vagyok itt, de úgy gondolom, hogy itt a Kulturális Szakbizottságban mindenképpen jó szokott lenni az együttműködés, és úgy gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy minden egyes projektet, ami a mi illetékeségi körünkbe tartozik, maximálisan támogatnunk kell. Ez itt a legfontosabb elem. Köszönöm.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 Köszönöm szépen. Igen, egyetértek azzal, hogy a prioritásokat minél hamarabb ki kell alakítanunk, és a kifizetésekkel kapcsolatos problémákat is látom. Ismerjük a kockázatokat az elmúlt évekkel kapcsolatban, hogy nem csak az adott évet, hanem az előző éveket is figyelembe kell venni. Trüppel asszony. Uh, Köszönöm, csak néhány dolgot szerettem volna említeni. említeni. Először is azt gondolom, hogy a kulturális és kreatív ágazatoknak stratégiai jelentőséget kell biztosítani az EFSZ-n belül. Nekünk kulturális szakbizottságként erre kellene fektetnünk a hangsúlyt. Stratégiai szerepet szeretnénk szállni a kultúrának és az oktatásnak az EFSZ-n belül, és azt hiszem mindig harcolnunk kell ezért, mert láthatjuk, hogy más szakbizottságok nem mindig ismerik el, hogy ezen a területen befektetésekre lenne szükség, úgyhogy nekünk ezt kell hangsúlyoznunk. Továbbá fontosnak tartom azt is, hogy az Euronet fenntartható finanszírozását biztosítani tudjuk. Ez már korábban is egy fontos kérdés volt a tavaly költségvetésben. Fontos, hogy ebben a kérdésben pártokon átívelően megállapodjunk egymással. És még egy dolog, az Erasmus Plus és a más egyéb kulturális programok szempontjából is nagyon fontos, hogy a költségvetésre vonatkozó javaslatainkban hangsúlyozunk a kis projektek finanszírozásának fontosságát a regionális alapok kapcsán, és ki kell ezt emelni. Hiszen az Európai Bizottság mindig a nagy projekteket akarja támogatni adminisztratív okokból, hiszen ezzel könnyebb a dolgok, de a mi szemszögünkből azt hiszem, az a fontos, hogy egyre több, illetve minél több embert érjünk el a projektjeinkkel, ezért nekünk hangsúlyt kell fektetnünk a kis projektek finanszírozására. Köszönöm. Sì, condivido anche quello di fare piccoli progetti anche in rete. Én is egyetértek. Valóban kis projektekre van szükség, mégpedig hálózatban működő kis projektre. Ezek a legjobban működők, és a hatásukat kell látnunk. Ami a rendeletet illeti, viszont világosan meg kell jelenni, hogy ez a hatás mennyire jelentős, még akkor is, hogy a kis hálózatok hajtják ezt végre. A Európa a polgárokért programban. Van-e további hozzászólás a kollégák részéről, vagy lezártnak tekinthetjük-e ezt a vitát, illetve még fordulok az Európai Bizottság irányába, mielőtt megadnám a szót Zragyevszki úrnak. Vagy talán még túl korai most ez a hozzászólása a bizottság részéről? Minden esetre reméljük, hogy az Európai Bizottság lehető legnagyobb íbességgel fogja nyomon követni a kulturális költségvetést, amely vonatkozik egyben a ifjúsági forrásokra is. Kívánnak-e hozzászólni most ebben a fázisban, olyan esetleg hozzászólással, amely hasznos lehet kollégánk számára, az előadónk számára? <laughs> Grazie. Okay. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, és köszönetet mondanék tisztelt képviselőknek is. Feljegyeztük az elhangzottakat, és a költségvetés a jelenlegi formájában úgy véljük, hogy összhangban van a pénzügyi kitekintéssel, a többivel is pénzügyi keretre gondolok, az Erasmus Plus, a Creative Europe-ra gondolok többek között, és azt látjuk ugyanakkor, hogy a kifizetősi ellenőrzatok pedig növekedtek, ahogy ezt nagyon helyesen önök is kiemelték. Valóban arról van szó, hogy arra törekszünk, hogy a korábbi maradványoknak a kérdését rendezzük a backlogokét, és biztosítjuk azt, hogy a 2016-os kifizetések megtörténhessenek azért, hogy az új induló projektek is a kellő forrás megkapják 2016-ban. Aztán van egy másik dolog. Ugye láttuk azt, hogy vannak bizonyos feszültségek is, és nagyon lényeges az, hogy a kis projekteket is finanszírozásban részesítjük, és valóban jól tudják önök is, hogy közigazgatási szempontjából szempontból egyszerűbb adott esetben a nagyobb projektek forrásait biztosítani. Ugyanakkor, amikor azt látjuk, hogy vannak azok a programok, amelyek kisnéptékűek, kismértékűek, és amelyek ugyanakkor közvetlenül érintik az állampolgárokat, illetve az EU-s polgárokat, nos, akkor ezt a szempontokat is, mármint ezt a közvetett, közvetlenséget is figyelembe vesszük. Elnök, köszönöm szépen, és akkor feljegyeztem azt is, hogy a 2016-ra vonatkozó rész esetében az új ö, garancia alap a Creative Europe-nak a keretében is elkezdi működését. Ez egy olyan pénzügyi instrumentum, amely ö, működésben lendül, és az Európai Bizottság mindig is fontosnak tartotta azt, hogy információval szolgáljon a szakbizottságunk részére, amennyiben ilyen igény merül fel a részünkről. Az előadónkhoz fordulok, kívánne hozzászólni, de hát röviden, mert hogy 6 percen belül pedig a finn kollégánk is a Költségvetési Szakbizottságtól itt lesz, de talán, ha most nincs hozzászólás, akkor akár megszakíthatjuk az ülésünket 5 percre, még megérkezik kollégánk. Eh, eh, Akkor javaslom, hogy 6-7 percre most egy kicsit szünetet tartsunk, míg meg nem érkezik a finn kollégánk a Költségvetési Szakbizottságtól, és aztán folytatjuk, túlságosan kevés ez az 5-6 perc arra, hogy más témába váljunk bele. Úgyhogy hamarosan találkozunk. No, il collega Fernandez che è un po' in ritardo, scusateci.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 Kedves kollégák még várjuk Fernandes kollégát, de úgy látom, hogy már megérkezett. Parancsoljon! Merci de votre présence. Köszönjük szépen, hogy eljött, kedves Fernández úr. Krajewski kollégát épp az imént hallgattuk meg a költségvetés kapcsán, aki a mi jelentéstevünk ebben a témában. Ő a közvetlen kapcsolattartónk önnel. Ezután pedig a 2016-os költségvetés prioritásairól vitáztunk itt a kollégákkal. Tudjuk, hogy a bizottság már tíz vitát lefolytatott ebben a témában, de ezek között most ez stratégiai fontosságú, úgyhogy itt a szakbizottságok végig látogatásánál gondolom, hogy az ön számára is fontos a mi szakbizottságunk. A megfelelő oktatás, a megfelelő készségek elérése rendkívül fontos, ezen kívül az örökségünk védelme is az. Az európai állampolgárság szintén nagyon fontos kérdés, aztán itt vannak az audiovizuális iparágak és a média, mindezek rendkívül fontosak mindannyiunk számára az Európai Uniónak intelligensnek és befogadónak kell lennie. valamint a fenntarthatóság is nagyon fontos követelmény. Először megadom a szót önnek, Fernández úr, utána a kollégák általános kérdéseket tehetnek majd fel a költségvetés kapcsán, és utána pedig a specifikus kérdésekre is sort kerítünk majd. A költségvetés mindig az egyik legvitatottabb kérdés itt az Európai Parlamenten belül, úgyhogy először megnézzük majd az általános kérdéseket, utána pedig konkrét költségvetési kérdéseket is fel lehet tenni, úgyhogy megadom a szót. Köszönöm szépen, és elnézést kell kérnem, hogy késéssel érkeztem, de az Ekon szakbizottságba bejelentkeztem egy kérdés feltevésre Drági úrhoz, és hát ki kellett, hogy várjam azt, ameddig sorra kerülök, ez magyarázza a késésemet, úgyhogy elnézésüket kérem ismételten. Továbbá, most alapvetően azért jöttem, hogy tájékoztatást adjak, de még alapvetőbben azért, hogy meghallgassam önöket, azért, hogy meghalljam, mi az, ami foglalkoztatja önöket. A költségvetésnek az fő irányban, amit már március 11-én jóvajtuk ki, és azt, hogy mennyire a foglalkoztatást, a vállalkozási szellemet kell, hogy előnybe részesítjük, különösen gondolva a KKV-kre, és hát a belső szolidaritás, a külső szolidaritás és a biztonság azok a kérdések, amelyek a migrációval együtt a legfontosabb kérdés köröket jelentik. Abban indultunk ki, hogy a kötelezettség vállalásainkat tisztelnünk kell, tiszteletben kell tartanunk, csak úgy, mint a kompromisszumos megoldásainkat. A kifizetéseknél pedig arra törekszünk, hogy csökkentsük a 2013-as, 14-es kifizetéseknek az elmaradását pótoljuk maximális mértékben, milliárdos nagyságrendben. Olyan gondról van szó, amelyet egyszer is mindenkorra rendeznünk kell. Ugyanis egyszerűen szégyen az, hogy nem tartottuk tiszteletbe a kifizetéseinket, márpedig a kifizetések logikus következményei az EU-s kötelezettségvállalásoknak. Ezen kívül a Juncker terv is a napi renden van, ugye a stratégiai beruházások témakörében. És ott vannak a marzsok, amelyeket nem használtunk fel. Ezek a források a rendelkezésünkre állnak, figyelembe véve a globális marzsokat. Ezeket akkor 17-től ki tudjuk aknázni, ki tudjuk, fel tudjuk használni. Ez a rugalmasságnak a gyakorlatban való megvalósítása. És a tanácsot mindig hivatkozásként kell alkalmaznunk. Ugye jóva hagytuk a 2020-ig szóló, 2004-től 20-ig szóló költségvetési tervet, és a marzsok arra szolgálnak, a különböző ugye felhasználatlan alapok, tartalékok, hogy ö, ezeket bevessük, amikor arra szükség van, mindezt a rugalmassági eszköznek az igénybe vételével ami pedig a menetrendet illeti június 23-án a trilógusra szóló mandátumot jóvá hagyja a bizottság, és aztán a plenárisra pedig júliusban jóvá fogjuk hagyni a mandátumot. Szeptember 3-án van a, a módosítóknak a beterjesztési határideje a szakbizottságok számára, és aztán szeptember 10-én a frakciók foglalkoznak a kérdéssel, szeptember közepén tehát akkor tovább kell tudnunk lépni, hogy fel elkészítsük az állásfoglalási tervezetet októberre, aztán utána jönnek a további módosítók, aztán az állásfoglalásról szóló szavazás október 28-án plenárison történik szavazás, november 18-án pedig jön az egyeztetés. És május 27-én az Európai Bizottság előállt a tervezettel, a jelentés ugye megkaptuk, és egész szépen véve azt mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk, és a kulturális szakbizottság is feltételezem, hogy elégedett. Ami az Erasmus plus illeti, a tervezetben azt látjuk, hogy a költségvetés plusz forrásokat tartalmaz, 7 vesző 4 százalékkal a 16-hoz képest, illetve 31-es viszonyítási alappal a 15-ös évhez képest. Tehát több mint jelentős mértékben növekednek a 16-os kötelezettségvállalásoknak a növekedése, és mindössze 27 az az a mutatószám, amely a kifizetetlen előirányzatokra vonatkozó kifizetési előirányzat. Tehát így is lehet megfogalmaznom a dolgokat. Ami pedig a hármas fejezetet illeti, legyünk nagyon óvatosak. Itt nincsenek tartalékok, tehát szükség lesz arra, hogy a rugalmassági eszközt vessük be 24 milliós összegben, ha jól tudom, euróban mérve. Tehát a rugalmassági eszközt itt tudjuk majd igénybe venni, és itt mindenképpen még lesz egy kis tartalék, és a kult programok esetében, a Kreatív Európa esetében 8%-os a kötelezettségvállalási növekedés, 18%-os a kifizetési, és az polgárok Európája tekintetében 4,5%-os a növekedés, a kifizetés pedig 29,9%-os a növekedés. Szóval ezen kívül a kommunikációs eszközöket is igénybe kell vennünk, ezt is említjük tehát meg, a kommunikációs eszközöknél is emelkedés észlelhető. Ezek a azok az információk, amelyek a leglényegesebbek, és itt most áttérnék a kísérleti projektekre, illetve az előkész, előkészítő intézkedésekre. Ezeknél, az utóbbi kettőnél nincsenek további marzsok, de mégis a rugalmassági eszközigénybevételében mindent megteszünk azért, hogy itt is előre tudjunk lépni. Ugyanis az előkészítő intézkedéseket, a kísérleti projekteket nagyon lényegesnek tartjuk. Úgy gondoljuk, hogy a célkitűzéseink körébe tartoznak ezek is, csak úgy, mint a következő dolog. A frontloadingot megvalósítottuk a fiatalok munk foglalkoztatásával kapcsolatosan 2014 15-re vonatkozóan, és ez kimerítette a lehetőséget kötelezettségvállalások szempontjából a 2016-os évben. Pedig azt szeretnénk, hogy ez a program tovább folytatódjék. Sok olyan kollega van, akik nem észlelték még azt, hogy 2016-ban nincsenek elő elkötelezettségek egy témában, tehát a fiatalkori foglalkoztatással kapcsolatosan, mégpedig erre a válaszunk az, mert a front loadingra már szó er, ö, sor került 2014-2015-ben, tehát már a folyamat elején ezeket a forrásokat felhasználtuk. Na most a háromoldalú egyeztetések a keretében, és ez nem lesz könnyű menet, a háromoldalú egyeztetések során ugye a foglalkoztatást tettük előtérbe, és a rugalmasságot azért tartjuk lényegesnek, mert szeretnénk, hogyha a fel nem használt források tekintetében a marzsokat erre a célra tudnánk szentelni. Tehát szeretnénk, hogyha elkötelezettségeket tudnánk 2016-ra is eszközölni, legyenek meg tehát a kötelezettség vállalások erre a programban 16-ra. Persze tudom, van itt egy ellentmondás, és a munkanélküliségi ráta rendkívül magas, különösen a fiatalok körében. Ugyanakkor pedig ott van számos forrás, amelyeket a tagállamok nem használnak fel. Tehát meg kell vizsgálni azt, hogy ez az eltérés, ez a feszültség miért következik be. Van-e szükség adott esetben, hogy megváltoztassuk a szabályokat. Persze, tovább kell fejleszteni a szabályokat, de ugyanakkor a prioritások megmaradnak, legalábbis így vélem a magam részéről és gondolom, hogy erről a parlament is majd megnyilvánul. Hát nagyon röviden ezen információkat tudtam megosztani, de, mint mondottam a felvezetőmben, főként engem most az izgat, hogy önöket mi foglalkoztatja, milyen észrevételeik vannak, akár kritikus éllel, azért, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a költségvetésünk a lehető legmagasabb minőségű legyen. Ezért jöttem tehát el, hogy megismerjem az önök, mint a többi szakbizottságnak a véleményét is. Köszönöm szépen ezt a tájékoztatást, és megadnánk a szót Zajdeszki kollégáknak, mint a költségvetés előadójának a szakbizottságunkban, de mindenképpen hagy emlékeztessek arra, hogy az Európai Bizottság és a Parlament nagyon jelentős harcot folytatott azért, hogy az Erasmus Plus további forrásokat kapjon, csak úgy, mint a Creative Europe, a Creative Europe. Tehát az emelkedések benne vannak az előzetes programban is, és hát ott van még a uniós polgárságnak a kérdésköre. Ezzel kapcsolatosan az imént itt járt biztos azt mondotta, hogy lesz egy kis emelkedés, egy de egy, csak egy cseki emelkedés, és nyilván való, hogy ennek alapján mi azt fogjuk igényelni, hogy egyes tételeket itt értékeljenek át és többek között az ifjúsági garancia témára utalok itt, de megadom a szót kedves kollégánknak. E, Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kolléga, egy általánosabb gondolattal kezdeném mondanómat. Összességében mindaz, amit kultúrára fordítunk Európában, olyan alacsony összeget képvisel, hogy mondhatnánk azt, hogy ez a szakbizottság hat kapja meg azt, amit szeretne, hiszen az összköltségvetéshez viszonyítva ez az összeg szinte elenyésző. Egy év leforgása alatt a mezőgazdaságban például többszörösét használjuk fel annak az összegnek, amiről a kultúra területén rendelkezhetünk. Ezért szeretném azt, hogyha ezeket a kisebb összegeket, amelyeket nekünk ítélnek, azokat megfelelően fel tudjuk használni. Főként az Erasmus Plus-ról szeretnék most beszélni. Mindig hangoztatjuk, hogy ez egy rendkívül fontos program. Nyilvánvalóan a frontloading révén nem szabad azért azt megengedni, hogy megfelelően tudjuk a forrásokat alkalmazni. És azt is szeretném elmondani, hogy az Euronet Plus esetében például nem megfelelően jártak el. Három éves garanciára lett volna egy szükség, de egy megosztás történt, és az összeg, amelyről az imént hallhattunk, egy milliárddal kevesebb, mint amennyire szükség lenne az optimális végrehajtás szempontjából. Az, aztán a határidőkkel is vannak gondok, sőt, hát nem csak a mi esetünkben van ezzel baj, hanem az ön esetében jelentéstevő úr, ez még inkább így van. A határidők ugyanis nagyon szűkek, vannak párhuzamosságok, és ezért mindez nem ideális, hogyha például még reagálni is szeretnénk az új fejleményekre. Igaz ez a kísérleti projektekre és a különböző költségvetési sorok vonatkozásában. Remélhetőleg az Európai Bizottság odafigyel a mi véleményünkre is, de eddig az történt, hogy kap, megkaptuk az ajánlásokat, és utána ezekkel be kellett érnünk. Egy kérdésem mindenképpen lenne. A kísérleti projektek és előkészítő intézkedések finanszírozása a globális marzs keretein belül történik-e? Lesz-e itt egyfajta korrekció? és végül tényszerűen majd milyen összeg áll rendelkezésre. Mekkora lesz a mozgásterünk, mekkora nehézségekkel szembesülhetünk adott esetekben. És ami a kísérleti projekteket illeti, úgy hallottam, hogy itt semmiféle növelésre nem lesz lehetőség, ez is érdekelne, hogy ez mi a helyzet, hiszen ez számomra és a kollégák számára is rendkívül fontos. Interventi la collega Ferrari, la a collega Truppel. Köszönöm szépen, Ferreira Lászlátó Pelaszanyos Morgan képviselője szó. Köszönöm szépen, hogy időt szakított ma ránk, hogy szót ejtsünk a legfontosabb pontokról itt a Kulturális Szakbizottságban is. Az imént intenzív egyeztetést hajtottunk végre Avramopoulos biztos úrral és a polgári programról, a Citizens programról. A legutóbbi években azt láthattuk, hogy a költségvetés nagy részét a kiemelt projektekre költjük, és itt a Kulturális Szakbizottságban már régóta harcolunk azért, hogy a költségvetés egy része hadd álljon rendelkezésre a kisebb projektek számára. Hadd férjenek könnyebben hozzá a kisebb projektek vezetői, annak érdekében, hogy ne csak a négy-öt nagy projektnek legyen esélye, hanem a kicsiknek is, amelyek nagymértékben hozzájárulnak az európai egységhez. Hogyha erről már a költségvetési sor kialakítása alkalmával gondoskodnánk, akkor az nagyon fontos lenne, és nagyon jó lenne. Szeretném azt is megerősíteni, ami az imént elhangzott az Euronet Plus kapcsán. Éveken keresztül az Euronet Plus finanszírozása konstans volt, aztán áttértünk az éves új kérelmek rendszerére, ami a hálózat képítése szempontjából teljesen kontraproduktív, és örülnénk annak, hogy a költségvetésben lefektetésre kerülne az, hogy ismét egy hosszú távú, fenntartható finanszírozás valósuljon meg a hálózat kapcsán. Nagyon fontosnak tartjuk ezt kiemelni. Nem csak arról van szó tehát, hogy évről évre meghosszabbítsuk ezt a projektet, hanem lenne egyfajta folytonosság. Úgy hiszem, világosra kell tennünk azt, hogy a Juncker féle beruházási program keretein belül a különböző kulturális intézkedéseket, a kulturális ágazatokat, az oktatási programokat is kiemelten kell kezelni. Hiszen, hogyha a hosszú távú beruházásokat komolyan gondoljuk, és szerintem a kulturális ágazatban és az oktatási ágazatban, eszk- ágazatban eszközölt beruházások ide tartoznak, hiszen ezek a gazdasági potenciál szempontjából is jelentősek, és az oktatási beruházások és hozzájárulhatnak a gazdaság előmozdításához, hiszen csak akkor tudok versenyképesen működni gazdasági szereplőként, hogyha szakképzett, illetve magas képzéssel rendelkező felsőoktatási képzéssel rendelkező, diplomával rendelkező munkatársaink vannak. Ez mind, mindez tehát gyakorlati szempontból is jelentős és mérvadó, ami az Európai Unió további gazdasági fejlődését illeti. Köszönöm. Helga Trüppel, köszönöm szépen Fernández úr, amiért itt van, és köszönöm az ön által elmondottakat. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kultúra, a kulturális párbeszéd és a kultúrák közötti párbeszéd nagyon fontos e- az EU-s előrelépés szempontjából, hiszen hogyha az emberek nem tudnak érintkezni egymással, sokkal nehezebb megérteniük a másik fél álláspontját, gondolkodásmódját. Ez tehát egy kulcsfontosságú elem a mi szakbizottságunk számára, és fontos, hogy a parlament és a költségvetési szakbizottság is hasonlóképpen gondolkodjon. Támogatom azt, ami már elhangzott, nevezetesen, hogy az FC szempontjából a kulturális ágazatok és az oktatás kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak, hiszen mindezen a területek, ágazatok fontosak a jövőbeni fejlődés szempontjából. Az új MFF révén az Erasmus Plus 40%-os növekedést élt meg, ez nagyon jó, de ennél többre lenne szükség. El kell ismernünk a múltbeli sikereket, igen, de láthatjuk, hogy mindez nem elegendő, ha megnézzük, hogy milyen szükségletek mutatkoznak a társadalomban. Ezért azt gondolom, mindent meg kell tennünk, amit csak tudunk, hogy ha átcsoportosításra lehetőség mutatkozik, akkor ezt meg is tegyük. A Europe for Citizens program kapcsán pedig ön említette, hogy lesz egyfajta növelés, egy növekedés, de azt hiszem, ez semmiképpen sem elégséges. Amikor a biztos úrral beszéltünk, világosá vált az, hogy rengeteg projektet elutasítanak jelen pillanatban, és nyilvánvalóan ez nem járul hozzá, hogy az Európai Unió még népszerűbbé váljon, és károkat okoz azon polgárok körében, akik szeretnének aktívabbá válni ezen a téren ezért fontos lenne az elkövetkezendő évben, években ezt a programot megerősíteni a finanszírozását tekintve is, nem csak 1,4%-kal, ahogyan ön említette, hanem itt azért egy nagyobb növelésre lenne szükség. És ami a Euronet Plus programot illeti, itt is további forrásokra lesz szükség, közösen együtt kell gondoskodnunk arról, hogy ez megvalósuljon, mert hogyha azt mondjuk, hogy szükség van olyan rádióhálózatokra, amelyek segítik a polgárok közötti kapcsolatteremtést és a tájékoztatást az EU-s ügyekről, akkor ezt finanszírozásra is alá kell támasztani. Köszönöm. Sí, grazie. Grazie per la presenza. Mi pare che si... Morgano kolléga, köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy itt van, és hogy hajlandó velünk megvitatni ezeket a kérdéseket. Én is szeretnék két nagyon fontos aspektust kiemelni. Ez nagyjából összefügg azzal, amit a kollégák már elmondtak. Minden egyes költségvetési sor, ami minket illet, rendkívül fontos a kultúra védelmének és terjesztésének szempontjából. Nyilván a számokat ön is ismeri, most nem is ezekre akarok kitérni. Arra szeretnék kitérni, hogy mi történik az eddig fel nem használt pénzekkel, ugyanis ezekről is beszéltünk. Tehát, hogyha itt van a lehetőség az újabb költségvetésre, és még vannak a régebbi költségvetésből is fennmaradt összegek, akkor ezekkel mit lehet tenni? Ezen kívül a programok tekintetében hogyan lehet megítélni, hogy melyik mennyire lesz hatékony. Tehát kapnak költségvetési előirányzatokat ezek a projektek, vagy ezek a témák, hogyan lehet ezekről eldönteni, hogy ezek mennyire lesznek hatékonyak. A kultúráról sokan úgy gondolják, hogy nem a legfontosabb téma, ugyanakkor rengeteg problémára a megoldást mégiscsak a kulturális kérdések jelentenék, vagy a kulturális megoldások jelentenék. Szerintem sok esetben nem ismerik fel eléggé a kulturális témák fontosságát. Valahogy ki kellene lépnünk ebből az ördögi körből. Ebben a tekintetben egyetértek önnel, Fernándes úr. Tehát a prioritásokat valóban mondjuk manapság a foglalkoztatásra kell helyezni, de a kulturális kérdések is rendkívül fontosak. És végezetül nem szeretnék túlzottan hosszan beszélni, de valamit még el szeretnék mondani. A kísérleti projektekkel kapcsolatban azt hallottuk öntől, hogy ezeket fontosnak tartja. Ezeket én is fontosnak tartom. Csak hogy van azért egy aggályom ezzel kapcsolatban. Ugyanis az előkészítő intézkedések valahogy függőben maradtak, ezekről szeretnék egy kicsit több részletet megtudni. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Köszönjük szépen az eddigi hozzászólásokat. Amikor kultúráról beszélünk, jaj, elnézést, még valaki szót kér, bocsánat, ne arra, hogy nem láttalak. Ja, vielen herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Meg tudom erősíteni mindazt, amit az előttem szóló kollégák mondtak. Két elemet szeretnék még külön kiemelni én is. Vannak itt sokan olyanok, akik jóval többet tudnak a költségvetésről, mint én, de azt hiszem, nem tudjuk elégszer hangsúlyozni azt, ami az imént is elhangzott, nevezetesen, hogy három programban olyan kevés pénz van, hogy nem engedhetjük meg azt, hogy innen vagy onnan lefaragjanak még valamit, olyan összegeket, amelyek körül ígéretet kaptunk az MFF-ről szóló tárgyalásokon, keményen tárgyaltunk ezekről, úgyhogy nem szabad ezekből a továbbiakban elvenni azért, hogy ilyen-olyan fontos programokra fordítsanak még több pénzt, mi ezt semmiképpen nem tudjuk elfogadni. Másodszorban a jövőbeni költségvetésekben mindenképpen gondoskodni kell még egyszer arról, hogy a kifizetések és a kötelezettségvállalások közötti hézag, főként ami az Erasmus Plus-t életé, nehogy megint gondot okozzon. Emlékszem, a bizottság azt mondta, hogy ha nem teszünk semmit, akkor az Erasmus Plus és az Erasmus esetében már az idén, júliusban nem lesz elég pénz. Feltételezem, hogy 2016-ban sem lesz ez másként. Ezek azok a kézzelfogható dolgok, amelyek Európában nagyon nagy nyilvánosságot kapnak. Mindaz, amit az Erasmus Plus révén támogatunk, nagyon nagy publicitást kap, és hogyha a kifizetések ezen a téren nem érkeznek meg, akkor ez Európára és az Európai Parlamentre vet rossz fényt. Ezért kérném azt, hogy különösen az Erasmus Plus kapcsán figyeljünk oda arra, hogy a kifizetések és kötelezettségvállalások közötti, közötti szakadék ne legyen túl nagy. Ami az Euronet plusz illeti, csak megerősíteni tudom azt, amit az előttem szólók mondtak. Én is benyújtottam egyébként a magam részéről egy módosítót, illetve egy kérést arra vonatkozóan, hogy beszéljünk már a jövőben arról, hogy mi legyen a Euronews-szal. Azt hiszem ez egy nagyon nagy probléma, tartalmilag is van ezzel gond, és hogyha valahol van pénz, amit el lehet venni, akkor eh, inkább ott, mint másút. Azt hiszem, hogy a Euronews igazán nagy gondot jelent, főként ami a magán jellegű finanszírozókat illeti, akik eh, a Euronews-ban szerepet vállalnak. Nem tudom, hogy ez egy olyan projekt-e továbbra is, amelyet Európának ilyen mértékben kellene támogatni a továbbiakban is, mint eddig, mert a független híradáshoz ennek már nem sok köze van. Petra Köszönöm szépen, Petra. Uh, I'll just start by... Köszönöm. Először is szeretném elmondani, hogy a Euronet és a Euronews kapcsán tökéletesen egyetértek azzal amit Petra mondott. Egyébként az ECR véleménye néhány kérdésben azért eltér a többiekétől. Természetesen mi is úgy gondoljuk, hogy több pénzre van szükség, az a 25 millió amit a Euronews megkapott, az egyáltalán nem megfelelő. A bizottságnak egyébként a parlamenti kérdésemre 8 héten belül kell majd válaszolnia, úgyhogy várom továbbra is ezt a választ. Egyébként a sajtóhoz fordultam, és ott elmondtam a panaszomat, hogy nem válaszoltak a kérdésemre, és érdekes módon másnap megkaptam a választ a bizottságtól. Szerintem azért ezek a kérdések is rendkívül fontosak. A Euronet és a Euronews kapcsán azt szeretném elmondani, hogy én személy szerint nem nagyon támogatom akármilyen sajtóorgánum támogatását, én ezzel nem is feltétlenül értek egyet. Az ECR is nyilván úgy gondolja, mindenki úgy gondolja, hogy megfelelő támogatást kell kapniuk a kulturális projekteknek, de a médiák támogatása nem tudom, hogy megfelelő európai hozzáadott értéket hoz-e létre. Nem sokkal hasznosabb például mondjuk az Erasmus, amelynek az érdemeit és az értékeit, az eredményeit mindannyian el tudjuk ismerni szerintem inkább ilyen projekteket kellene támogatni, hogy megszüntessük, vagy kicsit elnémítsuk azokat a hangokat az én országomból, amelyek az Európai Unió ellen szólnak, és amelyek ki akarnak lépni az Európai Unióból. A költségvetési fegyelem rendkívül fontos. Azok, akik azt szeretnék, hogy az Egyesült Királyság bent maradjon az Európai Unióban, mint hogy én is szeretném, akkor mindenképpen azt kell mutatni, hogy itt megfelelően működnek a dolgok, itt költségvetési fegyelem van. És az Európai Uniónak és az Európai Unió intézményeinek jó példát kell mutatnia, és ott kell elkölteni a pénzt, vagy arra kell elkölteni a pénzt, ahol szükség van rá, és ahol ez hozzáadott értéket képvisel. Köszönöm szépen, arra azért emlékeztetnék mindenkit, hogy az ön tagállama például az a tagállam, amely a legtöbb pénzt használta el az Erasmus Pluszon belül. Úgyhogy ez egy nagyon fontos részét képezte a költségvetésnek. A félreértések elkerülése véget szeretném még egyszer világosá tenni, hogy nem akarunk több pénzt a Euronews számára, hanem tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy az Euronet Plus esetében vezetnénk be újra a folytonos és folyamatos finanszírozást. Ez két külön dolog. Nem tudom, hogy miért alakulhatott ki ez a félreértés. Azok számára mondom, akik nem ismerik a témát annyira, esetleg Fernándes úr számára is érdekes lehet. Az Euronet Plus több kisebb regionális és helyi rádióállomás hálózata. Olyan állomások ezek, amelyek önmaguk nem tudnak európai tartalmakat létrehozni, a hálózat keretein belül azonban az egyik állomás által létrehozott tartalmakat a többi is felhasználhatja. Az európai hozzáadott érték szempontjából mindenképpen fontos, hogy az európai tartalmakat oda is eljuttathassuk, ahol az egyes állomások például nem képesek arra, hogy önállóan ilyen tartalmakat hozzanak létre. Az Euronet plusz keretében tehát ez megtörténik, és ez mindenképpen támogatandó. A Euronews kapcsán azt hiszem, mindenképpen oda kell figyelni arra, hogy ott, ahol több milliárdot befektettünk, és több milliárdot befektetnek magánbefektetők, ott az Európai Uniónak vajon részt kell vállalni a finanszírozásból. Én nagyon szívesen elvenném a Euronews-tól például azt a pénzt, amit az Euronet Plus-ba akarunk beruházni. Semmi gond nincs ezzel, Petra Kamerévertel is egyetértek azzal abban, hogy igenis meg kell néznünk, hogy a Euronews kapcsán mi zajlik, mi történik a Euronewsnál, különös tekintettel Ukrajnára, különös tekintettel a magánbefektetőkre, akik most beszálltak a projektbe. Szemmel kell tartanunk azt, hogy az, ami ott történik, egyáltalán támogatandó-e és az Európai Unió szellemiségének megfelel-e. Az Euronet Plus esetében, a rádióhálózat esetében azonban oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan tudjuk ezt támogatni, mert ez tényleg pontos. Köszönöm. Köszönöm szépen nagyon ezeket az észrevételeket, és valóban egy olyan hálózatról van szó, amelyek jelentős forrásokkal rendelkezik, és ezáltal nagyon nagy mértékben le tudja fedni Európát. És hát itt vannak még a különböző rádiók, független rádiók. A Euronews egy, egy más téma már, nagyon kényes téma, és lehet, hogy arra lenne szükség, hogy a Kulturális Szakbizottság elmélyült eszmecserét folytasson a Euronewsról. Az Euronews, a european és a Euronet az egész kommunikációs rendszer az, amelyel foglalkozunk kellene elmélyült módon, mert hogy igazi problémát vet fel. Ennyit akar erről, azt hiszem, hogy ennek alapján mindenki látja és érti azt, hogy mindenképpen majd el kell időzni ezeket a kérdéseken, és nyilvánvalóan releváns kérdésekről van szó költségvetési szempontból, de a kultúra nem egy általános dolog. Ott van ugye a kulturális ipar, a kreatív kulturális tevékenység, és ez 6-7%-et teszi ki az EU-s GDP-nek, tehát nem egy csekély összegről van szó, és az ipar. Az iparnak egy hatalmas szellemi tőkéje van Európában. 57%-át teszi ez ki az európai gazdasági teljesítménynek. Tehát a kulturális dimenziót mindenképpen ki kell emelnünk, a digitalizációnak a folyamatát is, és hát támogatni kell a különböző kulturális tevékenységeket, egyesületeket, civil szervezeteket. Úgy gondolom, hogy ez hozzájárulhat az európai eszme megerősítéséhez. Ezt kell előtérbe helyeznünk, úgy gondolom, akkor, amikor ezen kérdéseken gondolkodunk, nem megfeledkezve természetesen az az Erasmus pluszról sem, illetve a kreatív Európáról. Na most, hogyha ezekre szálljuk valamennyi forrásunkat, akkor semmi egyébre már nem jut forrás. És hát azt is figyelembe kell venni, hogy hát sokkal Hát hatalmas a vízhangja, a hatása ezen eszközöknek. Úgyhogy ezt fogalmazták meg gyakorlatilag itt a képviselő kollégák, úgyhogy megadom a szót önnek is, talán ön lenne az utolsó szó. Köszönöm szépen, köszönetet mondanék valamennyi képviselőnek, úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ambiciózus módon, ambiciózus módon közelítettek meg ezt a kérdést, de ugyanakkor reális alapokon fogalmazták meg az elvárásaikat ez a becsvágy azonos azzal, amelyet az FC vita során észleltünk. Mindenki azt mondotta, hogy lehetetlenség csökkenteni a forrásokat, a 2020-as Horizont programmal kapcsolatosan ö, csökkenteni, mégis hát megkövetkezett egy milliárddal a visszavágása a forrásoknak, aminek persze megvan a következménye a 2016-os költségvetésre is és hát ennek keretében ugyanakkor arra fogunk törekedni, hogy az elvett pénzforrásokat vissza tudjuk szerezni. Na most, egy százalékot tesz ki gyakorlatilag a GDP-nek, vagy a GNI-nak, az, amit a kultúrála szánunk, tehát ez 145 milliárdnyit tesz ki, de hát csak 6%-nyi megy az igazgatási költségekre, ami azt jelenti, hogy 95%-a gyakorlatilag a forrásoknak a beruházásokra szánt forrás. Nem ismerek egyetlen egy európai vagy szkeptikusabb országot, amely a dolgokat ilyen szemléletben ö, fogalmazná meg. Tehát nem is meg olyan egyetlen olyan országot, ahol csak 6%-ot tesz ki az administratív költségeknek a részaránya. Azaz, a mi felállásuk azt mutatja, hogy mennyire kiemeljük azt a hozzáadott értéket, amelyet a költségvetésünk jelent. És akkor, amikor az ifjúsági politikára koncentrálunk, vagy a kultúrára gondolunk, vagy az oktatásra, akkor azt látjuk, hogy ezek mind olyan területek, amelyek nemzeti hatáskörben vannak, tagállami hatáskörben maradtak és vannak, de ugyanakkor az EU-s forrásokból, az EU-s költségvetésből további források szenteltetek ezen témakörökre, azaz nagyobb összegek adott esetben, mint amelyeket a tagállami források forrásokból tudnak kivágni ezen tevékenységekre. De hát korlátok azért léteznek. A költségvetésnek korlátai vannak, az Európai Bizottság javaslatot tett a költségvetésre, majd meglátjuk, hogy a tanács a maga részéről hogyan értékeli ezt a javaslatot, és azt is, hogy hogyan lehet elérni azt, hogy teljesítjük az ambiciózus célkitűzéseinket, amely mellett kiállok, és a reális megközelítés is ugyanakkor helyén legyen. Tehát egészében a rendelet lesz majd az, ugye a pénzügyi, illetve költségvetési rendelet az, amely meghatározza a kereteket, 140 milliárd, az a globális összeg, amely erre szentelhetett. De ugyanakkor a hármas fejezetben az a problémák, hogy nincsen mars, nincsen tartalék az előkészítő cselekvésekre, illetve a kísérleti projektekre. És ugye mit is javaslunk? Az, hogy a rugalmasságot alkalmazzuk azért, hogy a marzsot növelni tudjuk, azért, hogy legyen lehetőség kísérleti projektekre és előkészítő intézkedésekre. Vagy másként fogalmazva, arra törekszünk, hogy legyen rendelkezésekre marzs azért, hogy a hármas fejezeten belül kísérleti projekteket, előkészítő intézkedéseket tudjunk megvalósítani. Az egyesben van marzs, a hármasban nincs, de több módon járhatunk el. Az egyik megoldás az, hogy a rugalmassági eszközt vesszük igénybe. Emlékeztetnék arra is, hogy az Erasmus Plus-t már megemeltük 40 százalékot 2013-tól számítva, vagy ahhoz viszonyítva, tehát 14,7 milliárd euró lett átemelve 2011-hez képest, és ugyanakkor növekedés következett be a kötelezettségvállalásoknál is 15 vagy 16 milliárd, milliót jelentett ez 2016-ban, tehát millióban mérve, és hát világos az, hogy a kifizetésekre is kellő forrásokat kell szánnunk azért, hogy biztosítani tudjuk azokat. Remélem, hogy akkor ezáltal válaszoltam a kiseti projektek és előkészítő intézkedéseknek a kérdéskörére számítók az önök segítségére és támogatására, azért, hogy a rugalmási eszközt alkalmazni tudjuk. És nagyon odafigyelek arra az érve, amely azt fogalmazza meg, hogy a hármas fejezetnek a súlya kisebb, kisebb, mint a többi fejezeté, a többi headingsé. És hogyha nagymértékben növeljük egy kicsi fejezetnek a forrás allokációját, akkor nyilvánvalóan ez egészében egy kisebb nevekedést jelent még önmagában is, mint hogyha egy nagy fejezetnek a forrásait növeljük kis mértékben. Egyetértek azzal is, hogy az oktatás nagyon fontos terület, és a tájékoztatás ugyanígy. Jól kell tudnunk felhasználni a rendelkezésünkre álló programokat. Jelzem azt is, hogy jól ismerem az ifjúsági programokat, a kulturális, az oktatási programokat, mert hogy a saját országomban egy könyvet adtam ki, amely magába foglalja valamennyi olyan programot, amely ezekről a témakörökről szól, hogyan tudjuk tájékoztatni az embereket határok nélkül. Ez volt a címe ugyanis a kötetnek, és valóban arra van szó, hogy határok nélkül tudjuk kezelni ezek kérdéseket. Ami pedig a stratégiai alapot illeti. Nyitott ez az alap. Nyitott a különböző oktatásra szent projektekre, kultúrára szent fejlesztésekre, ezt is ki kell tudni aknázni. Szó esett arról is, hogy vannak úgynevezett negatív prioritások. Talán nem e pillanatban kellene ezzel foglalkoznunk, de mégis a tárgyalások során úgy gondolom, hogy fontos lehet ez a megközelítés, vajon vajon szükség van-e átcsoportisásra a különböző költségvetési sorok között átcsoportosításokkal kell-e élnünk, vagy sem, milyen lehetőségek vannak erre, ez a kérdés is felmerülhet. A Euronet Plusról is feljegyeztem az elhangzottakat, és Mindenek alapján természetesen részletesen meg fogom vizsgálni az önök által megfogalmazott módosító javaslatokat, különösen erre a sorra vonatkozóan, és hát remélem, hogy a tanács is majd kellő módon fogja tudni értékelni a bizottsági előterjesztést. Nagyon gyakran sajnos ugyanakkor csalódásokban van részünk. Ugye a tanácsnak, azt szoktuk mondani, figyelembe kell venni, be kell tartania a különböző kötelezettségvállalásokat, a többéves pénzügyi keretet, a kompromisszumokat is, és a tanács szintén, ha bár ez nehezebb dolog már, be kellene, hogy tartsa a saját nyilatkozatait, amelyeket a közvélemény elé tár. De hát nyilván ezt objektívan kell majd értékelni, és egy biztos, hogy mindez hozzá kell, hogy járuljon a foglalkoztatáshoz, ez olyan prioritáshoz, amelyet mindannyian védelmezünk. Grazie molto e contiamo sul sostegno. Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük a támogatását, nagyon következetesen lép fel, és hát teljesen összehangban van ez a megközelítés az ön által kiadott könyvvel. Június 30-a határidő a módosítókra, kedves kollégák, és most pedig következzék a koordinátoroknak az ülése, kicsit késésben vagyunk, de most erre sort kerítünk.